Meine Damen und Herren, ich äh, darf die Sitzung eröffnen. Szeretném megnyitni ülésünket. A, a koszovói meghallgatás az holnap reggel 9 órakor lesz megtartva, és 11 óra 45-kor lesz a szavazás. Ezen túlmenően további változtatás az európai szomszédsági eszközök vitáját fogjuk megtartani, illetőleg a további eszközöknél ezeket majd a ma délután folyamán fogjuk megvitatni, és akkor 5 órától után Lansdorf úrral együtt fogjuk megvitatni a témát a napi rend szerint. Remélem ezzel egyetértenek, és hogyha igen, akkor rátérnék a jegyzőkönyv elfogadására, hogy valaki elolvasta, ha nem így van, akkor elfogadottnak tekintem. Én nekem sincs semmi mondani valóm ezzel kapcsolatban, és akkor mindjárt rá is térnénk a Ramtán Ama, Lamamra nagykövet úrral való eszmecserére, az Afrikai Unió béke és biztonsági biztosára, és sok szeretettel üdvözlöm őt, és biztos vagyok benne, hogy a munkabizottságunkkal foglal, folytatott eszmecsere nagyon hasznos lesz az eddigiek során is, nagyon jó eszmecseréket folytattunk, és hogyha gondolok itt a szudáni konfliktusra, mindkét Szudánban, mindkét Szudánban, illetőleg Maliban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetre, és akkor tudom, hogy önnek nagykövet úrnak eléggé sűrű a munkaprogramja, és az, e, el tudom mondani, hogy az Európai Unió és a mi bizottságunk támogatja az, Európai, az Afrikai Unió növekvő kapacitásait annak érdekében, hogy megelőzze a konfliktusokat, a különös a kialakult konfliktusok megoldására, és az is a célunk, hogy az afrikai szervezetek kell való együttműködést folytassuk, és azt is szeretném tudni, hogy az Európai Unió hogyan, tud, seg, hogyan tudunk önnek segíteni abban, hogy megoldjuk az afrikai kontinensen kialakult válságokat. Öni a szó, nagykövet úr. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a meghívást a bizottságba valóban nagyon nagy öröm számomra, hogy eljöhetek ebbe a körbe. Már korábban is volt lehetőségem együttműködni a külügyei bizottsággal, illetve azon belül a védelmi bizottsággal, és nagyon kitűnő emlékeim vannak, és nagyon sok bátorítást is kaptam az önök részéről, hogy minden lehetőséggel erősítsem azt a párbeszédet, ami egy kiváltságos kapcsolatot hozott létre az Európai Unió és az Afrikai Unió között. Mint önök is tudják, a partnerségi stratégia épülőben van, illetve megerősödik, már jelenleg is vannak aktívumai sikerült jelentős eredményeket elérni, akciótervet elfogadtak az Afrikai Unió és az Európai Unió csúcsértekezletei Kairóban, Lisszabonban, közelmúltban Tripoliban és egyébként ez alkalommal most Brüsszelben az ötödik konzultatív ülés keretében vagyunk itt, az béke és biztonsági ülését tartjuk az Európai Unióval közösen. Ez szimbolikusan olyan időpontban kerül megrendezés, amikor az Afrikai Unió a létrejöttének tizedik évfordulóját ünnepli. Természetesen az afrikai fellépés, az akció 1963-ban kezdődött az Afrikai Egységszervezettel, de tíz évvel ezelőtt úgy gondolták, hogy itt az idő, hogy az afrikai közös fellépésnek új perspektívákat, új ambíciókat nyissunk, és ezt új ö, eszközökkel, jogszövegekkel és struktúrával ö, kell megvalósítani. Tehát, hogyha úgy ítéljük meg, hogy az Afrikai Unió az örököse, vagy a ö, folytatása az Afrikai Egységszervezetnek, az elveket és az eredményeket tekintve, de a gyenge pontokat is, és egy bizonyos frusztráció is onnan ered. Mégiscsak helyes, hogyha úgy tekintünk az Afrikai Unióra, amely új ambíciókat jelent, és minőségileg új szervezetről van szó, tekintettel arra, hogy szélesebb a tevékenységi köre az a stratégia, ami meghúzódik az Afrikai Unió mögött, e, négy e, pillére épülő tevékenységet jelent. Az első a béke és a biztonság, ami egy e, szükséglet, elkerülhetetlen ahhoz, hogy az egyéb nagy uniós projektek megvalósulhassanak. A második elem az egy külön jellemzője az Afrikai Uniónak, ami a közös érdekeket fogalmazza meg, a demokráciát, az emberi jogokat, a jó kormányzást, ami korábban nem voltak benne az Afrikai Egységszervezet szövegeiben. Harmadik elem az együttműködés és az integráció a kontinensen, a negyedik pedig az emberi és intézményi kapacitások, ami magába foglalja többek között a pánafrikai parlamentet, az afrikai bíróságot és néhány további intézményt, amelyek azért jöttek létre, hogy ezt a közös integráló projektet vezéreljék. A béke és biztonság területén, amivel én négy éve foglalkozom, az első mandátum keretében, amit választás útján nyertem el, az Afrikai Unió tevékenységei biztonsági és területen a konfliktus megelőzés, strukturális megelőzés elsősorban, ami azt jelenti, hogy a ö, háttérben meghúzódó konfliktus okokat igyekszünk kezelni, ennek szociális-gazdasági okokat értünk ez alatt, és a béke konszolidációt pedig a fejlesztés és a konszolidáció útján kívánjuk megvalósítani azon szabályok mentén, amelyek elfogadásra kerültek, illetve a különböző meghozott intézkedéseket, figyelembe véve a konfliktusos helyzetek sajátosságait az Afrikai Unió doktrináját, hogyha az Afrikai Egység szervezettel összehasonlítjuk, alapvetően az a jellemző, hogy a, az Afrikai Egységszervezet az alapvetően a benemavatkozás volt az alapköve. Az Afrikai Unió az első olyan nemzetközi szervezet volt, amelyik az alapító okmányában is a védelem felelősségét fogalmazta meg ami integrálásra került az Afrikai Unió jogszövegébe a, a ami azt jelenti, hogy adott esetben fegyveres beavatkozás is lehetséges az afrikai országokban, amennyiben az Afrikai Unió csúcs szerve így dönt, és valamely ország az emberi jogokat súlyosan megsérti, vagy népírtás történik, ez az emberiség ellenes cselekményekre vonatkozik, tehát a közömbösség tilalmát fogalmazták meg. Az Afrikai Unió a határok változat tathatatlanságát is magába foglalta, tehát a függetlenségkor létrejött határok tiszteletben tartását. Ez is benne van az alapokmányban ez nem egy határozat, hanem egy alapelve az Afrikai Uniónak, ami az alapító okmányában is benne van az Afrikai Uniónak, és ez az összes erőfeszítést meghatározza, és igyekszik elkerülni a kontinens további elaprózódását, fragmentálását ez sok tekintetben, például Észak-Maliban megkérdőjelezik ezt az elvet. Figyelembe véve azt, hogy gyakorlatilag minden új konfliktus és válság Afrikában közvetlenül vagy közvetetten összefügg a kormányzással, az Afrikai Unió elkezdett nagyon komolyan foglalkozni minden olyan kérdéssel, ami a kormányzással kapcsolatos. És ez nem csak egy vezetőelf, hanem ez keretet és eszköztárat is jelent. Keresik azokat a megoldásokat, amik a jó irányítást, a jó gazdálkodást gazdasági, politikai szemben, sőt, még vállalati szinten is létre lehet hozni, és e, a korrupció ellenes küzdelmet is jelenti. Az Afrikai Uniónak az eszköztára sokszínű és egyre gazdagodik, többek között azzal, hogy az afrikai béke architektúrát is az abszát létrehozták. Ez egy olyan rendszer, ami egy teljes kollektív biztonsági rendszer, és amelynek az a célja, hogy nem csak, hogy megelőzze a konfliktusokat, de adott esetben ezekkel foglalkozzon is, és megvizsgálja ezeknek a kiváltó okait oly módon, hogy ez ne ö, ismétlődjön meg a jövőben ami a gazdasági konfliktusokat illeti, az Afrikai Unió elvégezte a saját diagnosztikáját, és arra következtetésre jutott, hogy ezek a konfliktusos helyzetek az esetek többségében az attól függnek, hogy milyen egyensúlyokat kell találni a sokszínűség, illetve a periféria és a központ közötti egyensúlyt is létre kell hozni. Minden egyes helyzetben azt vizsgáljuk, hogy milyen nehézségek, egyensúly hiányok mutatkoznak, arányosság hol borul fel a központ és a periféria között, a központ általában jobban ellátott, a periféria marginalizált, az egységre való törekvés nagyon fontos annak ellenére, hogy különböző finomságok vannak, amikor a, ez a diversitás vagy a pluralitás rovására megy, illetve amikor fegyveres felkelések, esetleg államcsíny kísérletek vannak valamennyien önök is bizonyára megfigyelték, hogy a mai Afrikában gyakorlatilag minden válság és konfliktus belső jellegű, gyakorlatilag már két szomszédos ország közötti konfliktus gyakorlatilag nincsen, például nincsenek határviták, vagy erőforrások, természeti kincsek miatti ö, válságok. Tehát az afrikai válságok döntően belső válságok, de természetesen ezek sok esetben regionális méretűvé fejlődnek, vagy a azért, mert különböző folyamányai vannak, illetve vannak etnikai csoportok közötti, vagy rivalizálás, stratégiai versengés is ezeket előidézi. Még gyorsan szeretném átfutni a jelenlegi afrikai konfliktusok konfigurációját. Először is egy megjegyzésként, ami egy pozitív dolog, amit hajlamosak vagyunk nem észrevenni, ez az a tény, hogy napjainkban sokkal kevesebb konfliktus van, következésképpen sokkal kevesebb áldozat, mint a múlt század utolsó évtizedében volt, tehát a 90-es években. Bizonyára tudják, hogy mi volt a helyzet a nagy tavak vidékén, azt is nyilván tudják, hogy milyen ö, ö, szörnyű következményei voltak a ruandai népírtásnak, tíz évvel ez után kevesebb a konfliktus, kevesebb az áldozat Afrikában. Ennek örülhetünk, még akkor is, hogyha még mindig túl sok a konfliktus és túl sok az áldozat és eh, minden, a, bármit, amit meg tudunk tenni annak érdekében, hogy az emberi életeket megvédjük, az elégtelen mindaddig, amíg nem valósítjuk meg az Afrika békében saját magával jelszót. A különböző horizontális jelenségek, amik a konfliktusokat jellemzik a kontinens szintjén, természetesen magába foglalják a terrorizmust, a tengeri kalózkodást, a különböző szakadárcsoportokat, a nem állami szereplők nagyon komoly szerepet játszanak a kontinens stabilitásában ez azt is jelenti, hogy láthatják, hogy az Ádeni öböltől egészen Szomáliáig és a Gineai öbölig, a nyugati partvidékig egy válság ez övezet van, amit leírhatnánk úgy is, hogy egy transnacionális autópálya, ami átszeli Afrikát kelet-nyugat irányban, és nagyon komoly kihívásokat jelent abból a szempontból, hogy hogyan mozítható elő a kollektív biztonság a kontinensen. Hozzátenném még, hogy a nemzeteken átnyúló bűncselekmények szempontjából az egyik leg fontosabb most a kalózkodás és a terrorizmus mellett, ez pedig a kábítószer kereskedelem, illetve csempészet. A kábítószer csempészet Afrikában ma már nem mint közegészségügyi veszély jelenik meg, természetesen ez az elem is megvan, de egy nagyon komoly támadás az államok működése, az intézményrendszer ellen, és egyre inkább egy regionális biztonsági kockázat is. Egész Nyugat-Afrika kára jellemző ez. Sőt, az is nagyon jól ismert, hogy a fő piac az az európai piac, tehát ez a nyugat-afrikai kiinduló pont, ez tulajdonképpen csak egy tranzit terület, még akkor is, hogyha a fogyasztás is egyre inkább megjelenik Afrikának ezen a felén is, és elsősorban a fiatalságot érinti, akik kilátástalan helyzetben vannak. A kábítószer kereskedelmet béke és biztonsági kockázatnak, veszélynek kell tekinteni ebben a, ezen a, ebben a térségben, és ennek megfelelően kell kezelni a legfőbb veszély az az, hogy Afrikában, és különösen Nyugat-Afrikában előadódhatnak ö, tulajdonképpen kábítószer államok, ami azt jelenteni, hogy ezek az államok kifejezetten ezeknek a hálózatoknak a kezébe kerülnek dél-amerikai hálózatoknak, amelyek konszolidálni kívánják saját helyzetüket, mielőtt eljutnak az európai piacokra, amelyek a célállomások. Éppen ezért az együttműködés ezen a területen mindenképpen prioritást kell, hogy kapjon. Ami az egyéb helyzeteket illeti, engedelmükkel csak megemlítem oly módon, hogy majd esetleg ezekre visszatérjünk a kérdéseik, észrevételeik nyomán. Nagyon törékeny a helyzet a nagy tavak egész vidékén, ez továbbra is így van nyilván ismerik az aggasztó helyzetet a kongói népi köztársaság kerületén, vagy Burundiban, és vitathatatlan még akkor is, hogyha a jelenleg a legaggasztóbb aktualitások Afrika más térségeiben vannak. Mindent el kell követni annak következtében, hogy ez a helyzet ne romoljon tovább különösen nehéznek tűnik, és potenciálisan katasztrofálisnak abban az esetben, hogyha az erőfeszítések nem segítenek a konjunktúrát megoldani. Ez a Szudán és Dél-Szudán közötti helyzet. Tárgyalások ugyan újraindultak Addis Abebában a tegnapi napon, a magas szintű Afrikai Unió panel keretében, amit a Tabumbek volt dél-afrikai elnök vezet. Általában az afrikai megállapodások nagyon ö, törékenyek. Pozitív fejleményeket látunk Szomáliában. A nemzetközi ö, közösség folyamatos támogatásával és az Európai Uniónak által nyújtott támogatás, amit az Afrikai Uniónak adnak, és a, az államnak a fog, folyamatos helyreállításában segít, de ezt is konszolidálni kell, és figyelembe kell venni egy új ö, alkotmánynak a létrehozását, ö, augusztus 20-án lesz meg az átadás, és ez segíthet abban, hogy nagyon józanul lássuk a helyzetet, és megállapítsuk, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy ez a helyzet emblematikus és példaszerű legyen a nemzetközi közösségben, hogy hogyan lehet rendezni egy olyan kérdést, amit eddig mindenki szinte megoldhatatlannak tekintett. A Sahel övezet vitathatatlanul nagyon komoly aggodalmakra ad okot. Volt egy időszak, amikor ez alapvetően, ahogy mondtam, a ö, Afrika szarva és a nagy tavak vidéke volt a fő probléma geopolitikai szempontból. Ma azt mondhatjuk, hogy a Sahel is egyre, a Sahel övezet is egy egyre növekvő jelentőségre tesz szert. Különösen a figyelembe vesszük azt a konfigurációt, ami kezd kialakulni, humanitárius probléma, környezetvédelmi problémák, terrorizmus, biztonsági kábítószer problémák és szakadás problémák. Tehát itt a nehézségek koktélját látjuk, és ez meghalad a határait is, a Mali köztársaság határait, és ezáltal egy valódi regionális problémát jelent, sőt olyan problémát, ami még Nyugat-Afrika határain is túl megy, és a Sahel övezeten Észak-Afrikát is érinti, sőt közép-afrikai országokat is. Van még egy olyan konfliktus csoport, amelyeket bizonyos értelemben befagyott konfliktusoknak tekinthetünk, mert nem manifestálódnak konkrét erőszakcselekmények útján, és jelentős előrelépés sincsen a megoldás irányába. Ez van például Etiópia és Eritrea, Djibouti és Eritrea között, de vonatkozik ez például a Nyugat-Szahara területén, ahol a népszavazás sajnos nem holnap lesz, mert nyilván önök is követték, hogy milyen nehézségek vannak ottan a az ENSZ főtitkár követével Christopher Cross úr munkája területén. Tehát bizonyos szempontból zsákutcában vagyunk ezen a területen. ami az új eszközöket jelenti, hogy előre mozdítsuk a békét és a biztonságot, a regionális kezdeményezések és a megerősítések a, az LRA, amelyik egy új katonai biztonsági eszköztárat hoz létre az Európai Unió támogatásával, ez örvendetes, és egyre nagyobb a biztonsági tanácsnak a részvétele is az ENSZ részéről. Megint csak egy egyértelmű demonstrálja az, hogy biztonsági szempontból az afrikai országok hogyan lépnek fel, és valósítják meg a megfelelő recepteket, a kontinens szintjén, vagy szűkebb szinten úgy, hogy maximalizálják az erőfeszítések hatását, és rendezzék a különböző konfliktusos helyzeteket. Még nagyon gyorsan, hogy rámutassak a perspektívákra, a pozitív kilátásokra azon országok vonatkozásában, amiket a médiák csak arab tavasznak neveznek. Afrikában inkább a népi felkelés és forradalom kifejezést szoktuk használni. Természetesen a ez a folyamat, ami a demokratikus intézmények létrehozását jelenti választás útján Tunéziában, Egyiptomban, jelentős eseménynek számít, ami nyilván nagy reményeket táplál. Ugyanezek a remények vonatkoznak Líbiára is, ahol ugyancsak egy alkotmányozó nemzetgyűlést terveznek. Az átalakulások Észak-Afrikában tanulságokkal kell lenne, hogy szolgáljon, de számunkra ez elsősorban azt jelenti, hogy ezeket kísérnünk kell nyomon követni, és adott esetben segíteni, hogy a kisiklásokat hát el tudják kerülni menet közben. E tekintetben nem egyedül dolgozunk, hanem megvannak a különböző partnereink, hűséges partnerek, stratégiai partnerekről van szó. Az Európai Unió, Afrikai Unió partnerséget már említettem, úgy tűnik, hogy itten a az érettség megvan, az afrikai architektúra, békebiztonsági architektúra működik, és örülünk ennek, és ennek a támogatásnak, ami az Európai Unió részéről is megvalósul. Partnerségünk az ensz ugyancsak nagyon magas szintet ért el, elegendő talán csak annyit mondani, hogy a 2012-es év első hónapjaiban ennek a partnerségnek a megnyilvánulásai volt a 2036-os biztonsági tanácsi határozat Szomáliával kapcsolatban, ahol elfogadták a, azt a stratégiát, amit az Afrikai Unió dolgozott ki, illetve a szomáliai ágazat, valamint a 2046-os bizonyos ö, ö, határozat, amit 2012-ben Szudán és Dél-Szudánra vonatkozóan fogadtak el, és ami szó szerint átveszi az, az Afrikai Unió biztonsági tanácsának a megfogalmazását. Jövőre lesz az 50. évfordulója a Afrikai Unió létrehozásának, ami egybe esik a egyes államok függetlenségének 50. évfordulájával, és ezen biztosíthatjuk önöket arról, hogy a pánafrikanizmus továbbra is nagyon élő és fontos marad az afrikai népek szívében és politikai akaratában, és a az afrikai kontinens reneszánszát reméljük ettől, ez bizonyára bizonyos elégtelenségeket siker, segít áthidalni, és Afrika tovább tud majd lépni, és biztosítani tudja azon értékeket, amiket oszt a nemzetközi közösség egyéb tagjaival, valamint azokat az alapértékeket, amelyek azt eredményezik, hogy a kontinens a haladás útjára lép a, egy béké, békés, virágzó, felelős Afrika a, a nemzetközi szintéren. Köszönöm szépen figyelmüket! Ich bedanke mich sehr herzlich für die... Köszönöm szépen ezt a előadást. Azt hiszem, hogy kiváló alapot jelent a további vitákra. Béda úrnak adom meg a szót.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 eu un succès, euh, j'allais dire, euh, tout à fait remarquable. Az Afrikai Unió ö, foglalkozott Afgoye várossal, ö, Szomáliában ez egy jelentős város, ö, humanitárius segítséget ö, kell nyújtani, ö, ugye a katonáknak gratulálunk ehhez a sikeres akcióhoz, ö, hadd kérdezzem meg, hogy középtávon fenntartható-e ez a tevékenység, ez a kezdeményezés. Köszönöm szépen. Thank you so much, Ambassador, for your very... Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr, ezt a nagyon átfogó uh, ismertetőt sok betekintést nyújtott. Én is szeretném, szeretnék csatlakozni ahhoz a kérdéshez, amit a kollega tett fel, de hadd kérjem meg, magyarázza el nekünk, hogy az Afrikai Uniónak mi ma a hozzáállása a Máli helyzethez, illetve a Bissau-gínai helyzethez, hiszen azok az alapelvek, amelyeket ön ismertetett, demokrácia, emberi jogok, jó kormányzás, ugye nagyon fontosak, ugyanakkor kihívásokról is beszámolt ön azzal kapcsolatban, hogy ezek az országok nem kormányozhatóak, illetve esetleg különböző szervezett bűnözői csoportok, így kábítószer kereskedők prédájává válhatnak. Az ECOWAS lenne a, a nyugat-afrikai regionális szervezet. Nyilván az Afrikai Unió alatt működik ez, de az, ahogyan az ECOWAS jelenleg működik, vagyis hogy gyakorlatilag jóvá hagyja, szentesíti a, az államcsínyek elkövetőit, akik kormányokat döntenek meg, ellentétben áll azzal, amit az Afrikai Unió, ugyanakkor az ENSZ kellene, hogy megvalósítani próbáljon az ENSZ biztonsági tanács határozatait sem veszik figyelembe. Nem olyan helyzet ez, amikor az Európai Uniónak és az Afrikai Uniónak sokkal jobban együtt kellene működnie? különösen ha figyelembe vesszük a szervezett bűnözés autópályáját, ahogy ön fogalmazott, ami Nyugat-Afrikától egészen Kelet-Afrikáig terjed, és ahogy ön említette, Európához is közelít, hiszen a szervezet bűnözés célpontja elsősorban Európa, de az afrikaiaknak okoz nagyon sok szenvedést. Szeretném megkérni, hogy kicsit részletesebben számoljon be a nyugat-szaharai kérdésről is. Tudom, ön is elmutatott, hogy az Afrikai Unió nagyon fontosnak tartja az ENSZ önrendelkezésről szóló határozatát, ami a nyugat térségre vonatkozik, de hát egyértelműen látjuk, hogy a nemzetközi jogot megsértik itt, és biztos úr Christopher Ross az ENSZ főtitkár külön megbízottja megint csak nem tudott Marokkó miatt odazni. Nem látom, hogy az Afrikai Unió túlságosan hatékony lenne ezen a területen. Nyilván az Európai Unió is nagyon is felelős az ellentmondásokért, illetve a passzivitásért, amit tapasztalható ebben a kérdésben de ez egy afrikai probléma, az Afrikai Uniónak kellene, hogy a vezető szerepet vállalja. Nagyon érdekelnének az észrevételei. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Nagy, nagykövet úr, egy időben voltunk Bécsben, ugyanannál a szervezetnél dolgoztunk nagykövetként, ezért nagyon örülök, hogy újra látom őt. Köszönöm szépen ezt a rendkívül részletes felvezetést, és és egyre fontosabbnak tartom, hogy sokkal gyakrabban, sokkal mélyebben és sokkal átpolitizáltabban végezzük ezt az eszmecserét, és nagyon jó továbbgondolkodási alapot nyújt ez a mai felvezetés. Az első kérdésem az szintén a Nyugat-Szaharára vonatkozott volna. Tegnap este hasonló körben nagyon sokan voltak, nem volt már szabad hely se, körülbelül 50-en még álltak is, mert nem kaptak ülőhelyet. Nyugat-Szahara volt a téma, és Barden úr filmjét mutatták be Nyugat-Szaharával kapcsolatban. Nagyon sok kérdést lehetne itt feltenni, azonban a legfontosabb kérdés az lenne, hogy ki tudna jobban foglalkozni ezzel a folyamattal, hogy keressünk egy közös választ a problémákra, hiszen tegnap Bárden úr képek formájában emlékeztetett bennünket a probléma történelmére, amely egy brutális elfoglalással kezdődött, invázióval kezdővel, és voltak éppen ez volt a későbbi konfliktusnak a kiindulása. Itt emberek szuverenitásáról volt szó, el kellett hagyniuk saját szülőhazájukat, és most szeretnének visszatérni saját szülőhazájukba. hazájukba és azt hiszem, hogy Európa is felelős azért, hogy hogyan viselkednek az egyes tagállamok. Nem szabad félreállnunk a probléma megoldása elől, például az Egyesült Nemzetek fórumain. És úgy gondolom, hogy az önök szervezetének igenis szíve joga az, hogy egyre egyértelműbben foglaljon állást ebben a kérdésben, hiszen ez a gyarmati időkre vezethető vissza az afrikai kontinensen úgy gondolom, hogy az eddigieknél határozottabban kellene ezzel foglalkozni. Talán mindannyian várunk arra, hogy Marokkóban kialakuljon a demokrácia, és talán már mindenki meg fogja látni azt, hogy nincs már többé lehetőség arra, hogy gyarmatok alakuljanak ki a szomszédos országokban, és kész legyen mindenki kompromisszumra, ezekben az ügyekben, és a kompromisszum azt jelenti, hogy visszavonulunk és a nyugat-szaharai lakosságnak megadjuk a lehetőséget, hogy saját maguk döntsenek saját sorsukról. A második kérdésem rövidebb lesz, az Darfurra vonatkozik. Darfurt most beárnyékolja az észak-déli konfliktus Szudánban. Ennek ellenére a probléma még mindig fennáll, és a dohai tárgyalások nem vezettek semmilyen megoldásra a darfuri probléma vonatkozásában. Azt hiszem, hogy nem sokára ismételten érdeklődéssel kell tekintenünk erre a kérdésre, éppen ezért nagy érdeklődéssel várnám az önvéleményét Darfurral kapcsolatban. Köszönöm szépen. Nilsen asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, Két dolgot szeretnék kérdezni öntől. Először is Málival kapcsolatban, a Máli helyzettel kapcsolatban. Tegnap a francia közösség elnöke François Hollande az Afrikai Unióhoz, illetve a közösséghez fordult, illetve az ENSZ biztonsági tanácsát sürgette, hogy foglalkozzanak a Máli helyzettel minél hamarabb. Boni úr, Benini elnök, illetve Ouattara elnök az afrikai egységszervezet részéről tárgyalt vele. Egyre gyakrabban merül fel, hogy egyfajta hibrid békefenntartó erőt küldenének az Afrikai Unió, az Afrikai Egységszervezet és az ENSZ részvételével. Az Afrikai Unió készen áll-e arra, hogy békefenntartó erőket kérjen az ENSZ-től, illetve öntől, az ön szerint az Európai Uniónak mi lehet a szerepe humanitárius szempontból? az ENSZ mandátuma alatt részt vehetne a békefenntartásban. Szeretnék egy konkrétabb kérdést is feltenni a humanitárius, illetve élelmiszerválsággal kapcsolatban. Maliban nem most kezdődött ez a probléma, hiszen az MNLA erők támadása előtt is asszály volt már, stb. De most már nagyon súlyos a helyzet. A vörös kereszt 32 ezer embert küldött a központi részre. Mopti illetve a Biangarra övezet a legproblémásabbak humanitárius szempontból nagyon aggasztó a kérdés. Szeretném megkérdezni, nem ismerem pontosan az MNLA követelését, hogy milyen földrajzi térséget szeretnének. Én a térképen a Lazawad térségét láttam, de aztán láttam a Bianagara térséget is. Ezt jól ismerem, a Tuaregek vidéke. Szeretném megkérdezni, hogy most az Azawadi felszabadító mozgalom mit követel magának. Hallottam, amit mondott a jelenlegi konfliktusokról, azt mondta ön, hogy belső konfliktusok vannak most Afrikában, etnikumok közötti konfliktusok. Egy kicsit ez engem meglep, én nem osztom az ön véleményét lehet, hogy nem államok, nem európai államok állnak, volt gyarmattartók a konfliktusok mögött, de hát azért azt tudjuk, hogy a nyersanyagok kiaknázását nagy nemzetközi cégek részére végzik, és Kivúból 30 ezre menekültek el Ugandába. Tudjuk, hogy hogy ez a szörnyű terminátor továbbra is folytatja a vérengzést ebben a térségben. A cégeink továbbra is kizsákmányolják a természeti kincseket, ezért nem mondhatjuk, hogy nem érintenek bennünket az afrikai konfliktuson. Köszönöm. Ah, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden még a nyugat-szaharai ügyel kapcsolatban a két kollégám már beszélt, hiszen Marokkó nem tagja az Afrikai Uniónak, méghozzá azért, mert minden más tagállam el, elismerte a nyugat-szaharát, tehát ez az oka annak, hogy ők nem tagok. Nagykövet úr egész sor befagyott konfliktusról beszélt, és az elmúlt két évtizedben két új állam jött létre, ugye Szudánban. Engem viszont különösen Szomália érdekelne, a, ott volt, is voltak demokratizálódási folyamatok, illetőleg a dzsihád is egyre erősebbé válik, és a szomáliai hatóságok arról beszéltek, hogy az Afrikai Unió elnyomott egy jogi jelentést, amelynek keretében ugye arról volt szó, hogy elismerik ezt az országot. 1991 91 óta alakult ki az önkormányzat lehetősége ott az én kérdésem nagyon röviden az lenne, hogy az ön véleménye, illetőleg az Afrikai Uniónak mi a véleménye, hogy mi fog történni Szomáliában, hogyan sikerül ott a problémákat megoldani. A második kérdés pedig a pénzügyekre vonatkozik. Kadafi úr volt felelős arra azért, hogy a önök költségvetésének több mint 20%-át fedezze, és és ugye most a nagyobb tagállamok támogatták Kadhafit a, konfliktus alatt, és most tekintettel arra a tényre, hogy a Libiából most már nem érkezik olyan nagy lelkűen és olyan nagy mennyiségben támogatás, mint a korábbiakban, és a Gomez úr ugye említette a különféle egyéb más forrásokat. Szeretném megkérdezni, hogy mi az önök véleménye a különféle blokkokkal? Ezekkel szeretne egyeztetni, vagy az egyes tagállamokkal szeretnének formális megállapodásokat körni? Én nagyon érdekelnek, hogy ez, ezt hogyan képzelik el hiszen az Európai Unióban nincsenek ilyen közvetítő blokkok, hanem az Európai Unió közvetlenül áll kapcsolatban a saját tagállamaival. Panzello úr. Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden. Ezt a difficultán, Csak nagyon gyorsan és röviden azt értem, hogy ezeknek a konfliktusoknak a rendezése nagyon nehéz, de mégiscsak objektívan kellene megvizsgálni, és hogy ö, hogyan tudnánk megoldani ezeket a problémákat. Ahogy a kollégák is elmondták, három elemet kellene a helyére tenni. Elsősorban azt is látni kell, hogy a Szahel övezet kérdése az növekvő szerepet fog játszani a biztonság szempontjából. Ott van Mali és más államok, de ez érinteni fogja fokozatosan az összes afrikai országot is, és előbb-utóbb Európát is érinteni fogja elképzelhetünk valamilyen támogatást a kvartetnek, amihez még csatlakozik Nigéria és Marokkot is be kellene vonni ezeken tárgyalásokban. Nincsen semmi ok, amiért Marokkot kizárják ebből. És figyelem, remélhetőleg figyelembe fogják ezt venni, és ellenőrizni őrzésre kerül az is, hogy esetleg lehetne olyan megoldásokat találni, hogy a területen is legyenek olyan erők, amelyek a helyzet kezelését lehetővé teszik. Továbbá ott van Szomáliának az ügye, Eritrea és Djibouti közötti látens konfliktus. Engem ez nagyon aggaszt az eritreai helyzet, mert ez egy olyan helyzet, ami nem tarthat így örökké. Az Afrikai Uniónak politikai nyomást kellene gyakorolnia annak érdekében, hogy megoldásra kerüljön az a helyzet, az, hogy egy teljesen minden jogot mellőző országban, ott egy migrációs folyamat is van Líbia irányába, ami ugyancsak nagyon jelentős. Továbbá Nyugat-Szaharát illetően szeretném megkérdezni, hogy lenne lehetőség arra, hogy figyelembe vegyük azt, hogy összehívásra kerüljön egy értekezlet az Európai Unió és az Afrikai Unió között, hogy ezzel támogassuk Christopher Rossnak a tevékenységét. Nem hinném, hogy a dolgokat kizárólag a megbízottra lehet bízni, hogy kizárólag az ENSZ által megbízott személy foglalkozzon ezzel. Egy kicsit innovatív tárgyalásokat kellene vezetni, úgyhogy szeretném megismerni a véleményét ezzel kapcsolatban. Csapta. Köszönöm szépen, nagykövet úr, öné a szó újra. Köszönöm szépen, elnök úr azt hiszem, hogy egyértelműen megmutatták, hogy mennyire korlátozott az idő ahhoz képest, hogy mennyi kérdést és milyen kiterjedt kérdéseket kaptam. Tehát itt most megpróbálok csak úgy átlósan válaszolni, ahogy mondják, de azaz nem fogok részletekbe menni. A kezdeném a nyugat-szaharai kérdéssel, amit többen is megemlítettek. Nagyon örülök ennek a tekintetben, hogy azok a vélemények, álláspontok, amiket önök kifejtettek, ezek mind azt mutatják, hogy az erőfeszítéseinket össze kell kapcsolni, és dinamikát kell vinni a fellépésünkbe, oly módon, hogy a nyugat-szaharai nép végre gyakorolhassa az önrendelkezési jogát. A folyamat nehéz, amit az ENSZ vezet a főtitkár külön megbizotja útján, és az ENSZ biztonsági tanácsának munkája is mutatja, hogy milyen nehézségek vannak és az Afrikai Unió, és őt az Afrikai Egységszervezet is annak idején foglalkozott ezzel a folyamattal, és ahogy itt egyikük meg is említette, teljesen jogosan, Afrika végül megadta az teljes jogú államiságot a szaharói köztársaságnak, ami először az Afrikai Egyes, Egységszervezetnek lett a tagja, majd pedig az Afrikai Unió alapító tagja lett. Az Afrikai Unió ezzel arra fogadott, hogy az önrendelkezési törekvése a szaharói népnek, a nyugat-afrikai népnek teljesen jogos, és ez egyfelől a Front Polisario és a szaharói vezetői részéről azt is jelentik, hogy elfogadták, hogy majd, amikor lesz, akkor szabad választás, akkor népszavazás útján döntik el az ország vezetését. Tehát a teljes jogú tagja az Afrikai Uniónak, nyugatszarra, és továbbra is úgy gondolják, hogy ez a helyzet nem normális, miután ennek a tagállamnak a területe nagy részben nem tartozik az állam fennhatósága alatt, és a béke folyamat, amit az ENSZ vezet, nem teszi lehetővé, hogy lássuk azt, hogy mikor is lesz itt egy tényleges megoldás. Azt hiszem, hogy az Európai Uniónak, az európai országoknak e tekintetben ugyancsak komoly felelősségük van, és minden befolyásokat be kell vetni, ezért is fontos, hogy egy megoldás szülesen. Tehát itt egy politikai akarat, egy szándék kell, és el kell érni azt, hogy végre a nyugat-szaharai nép lehetőséget kapjon arra, hogy szabadon elmondja véleményét. Ezt a helyzetet már megéltük Timorban, Kelet-Timorban, és azt hiszem, hogy minden népnek, kicsinek és nagynak egyaránt lehetővé kell tenni, hogy a gyarmat körülmények közül kilépjen és szuverénné váljon, ami egyébként perspektívákat nyit meg, ami a, az azt is jelenti, hogy olyan népeknek, amelyek küzdöttek, építhessék saját jövőjüket más feltételekkel, pozitívabb módon, mint korábban, és esetleg nyugat a problémájának megoldása összönözhetné is a nagy Magreb építését ebben az észak-afrikai területen, és egy integrációs dinamika is létrejöhetne, ami megerősíthetné a kontinentális integrációs folyamatot. Nagyon sok konkrét ötlet is van, ideértve egy Afrikai Unió, Európai Unió, ülést is erről is beszéltek. Szerintem már minden jó ötletet meg kellene fontolni annak érdekében, hogy kimozdítsunk a holpontról egy olyan helyzetet, ami jelenleg komoly aggodalmakra ad okot, figyelembe véve, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása tekintetében is vannak hiányosságok, és vannak egyéb hiányosságok is a szaharai menekültek tekintetében és ezt a helyzetet a lehető legjobban kellene kezelni minél rövidebb idő alatt, oly módon, hogy a szaharai nép, amely már eddig is nagyon sok áldozatot hozott, és több, már nagyon hosszú ideje él ebben a helyzetben, végül is megoldást találjon. A mi részünkről készek vagyunk pozitív hozzájárulást adni a e probléma megoldásához, az ensz együttműködve, illetve valamennyi egyéb szereplővel együttműködve megpróbálom az egyéb kommentárokat és kérdéseket is megválaszolni. Ami Szudán, Dél-Szudán kérdését illeti, mint említettem, a döntések, amiket egy miniszteri érdekezlet hozott Addis Abebában április 24-én, ezek május másodikán eh, a 2040-es eh, ENSZ biztonsági tanácsi határozatban kerültek megfogalmazásra. Egyértelmű tilalmát mondták ki a bombázásoknak. Természetesen hasonló módon Hegliknek az evakuálását is megemlítették és határozottan rámutattak erre. Tehát a jelenlegi helyzet kapcsán elítéljük a, a az Afrikai Uniónak az álláspontja világos a bombázásokkal kapcsolatban. A bombázást abba kell hagyni, a feleknek ki kell üríteni a területüket, és a tárgyalás az egyetlen lehetséges út a probléma megoldásához hogy a két ország között rendeződjenek a kérdések, és a két országnak meg kell értenie, hogy a globális béke szerződésnek, egyezménynek a, az azt irányoz elő, hogy két életképes államot kell létrehozni, amelyek egymás mellett képesek élni, és egymással komplementer módon tudnak együttműködni és a nemzetközi közösség is így módon e, tudná irányítani a közösséget, és hogy ki egyensúlyozott, kompromisszumos helyzet alakuljon ki, annélkül, hogy ez mindenképpen kedvezőbb, mint bármilyen egyéb konfliktusos helyzet, ami jelenleg mutatkozik a két ország vonatkozásában. Ami Szomáliát illeti, természetesen örülünk, a, hogy a kormánycsapatok sikereinek, illetve az afgói térségben átment változásoknak. Ez a térségben tapasztalható a legnagyobb koncentrációja a menekülteknek, a hontalanoknak, és a területen parancsnokok mindent megtesznek annak érdekében, hogy a civileket ö, ö, megkíméljék, és itt komoly erőfeszítések történtek, hogy ezeket a személyeket ö, nyilvántartásba vegyék, és ö, hogy ne legyenek áldozatok a katonai cselekmények miatt. A Shabab terrorista csoportoknak vissza kellett vonulniuk, 40 kilométerre vannak a sábápok, és úgy gondolom, hogy a katonai műveletek folytatódni fognak, és konszolidálódni fog a helyzet az elkövetkezendő hetekben. Ahogy önök is tudják, egy stratégiai koncepció, valamit eh, említettem, ez kidolgozásra került, és eh, teljes mértékben egy fázisban vagyunk a többi nemzetközi parlamenttel, illetve a csapatokat biztosító államokkal, hogy a katonai és a politikai stratégia egymást támogatva haladjon előre oly módon, hogy augusztus végén eh, látható legyen, az új korszaknak a kezdete Szomália történetében. Úgy gondoljuk, hogy a humanitárius közösségnek, a nemzetközi közösségnek általában véve profitálnia kellene ezekből a biztonsági helyzetekből oly módon, hogy a civil lakosság valóban profitálni tudjon az újonnan felszabadult területeken, a sabáboktól való megszabadulás új életet hozzon. Ez egy nagyon nehéz korszak volt ennek a polgári civil lakosságnak, és nagyon elítélendő az, amit átéltek. Ami Malit illeti, Guinea-Bissaut, hagy mondjam el, hogy teljes mértékben, harmóniában vagyunk. Ez a két helyzet, sajnálatos, és ezek minden afrikai előrelépés ellenében jött létre. Minden állampúcs rossz és értelmetlen, és különösen értelmetlen, mert Maliban a pucs az körülbelül egy hónappal az elnökválasztás előtt következett be, Guinea-Bissauban pedig a két választási forduló között következett be. Tehát ez mindenképpen egy komoly visszalépés, egy veszélyes visszalépés a demokratizálódás útján, és mindenképpen ügyelni kell arra, hogy azok a rendszerek, amelyek államcsinyel kerültek hatalomra, azok ne legyenek tartósak, ne tudjanak uralkodni. És a nemzetközi közösség e tekintetben egyhangúan kell, hogy fellépjen, az ilyen alkotmányos el, alkotmány ellenes változások esetén, és az Afrikai Unió pedig igyekszik a kulcsfontosságú elvek mentén, amiket e-, elfogadott a alapokmányaiban is, az államcsínyek és az alkotmány ellenes változások ellen, oly módon, hogy harmonizálni tudjuk álláspontjainkat. Már most is be van tervezve június 7-ére egy értekezlet, amelyet úgynevezett támogató és nyomonkövető csoportnak nevezünk Mali vonatkozásában. Ez bevonja az összes afrikai és nemzetközi bilaterális és multilaterális partnert is. Itt Európai Unió nemzetközi szervezetek, ENSZ és mások fognak részt venni, és ugyanazon a délután, június 7-én lesz egy nemzetközi kontaktcsoport is Guinea-Bissau-val, amelynek a társelnök elnöke a CTAO e és a CPL lesz, tehát együtt és azt reméljük, hogy június 7-én a nemzetközi közösség egységesebb és határozottabb lesz a tekintetben, hogy válvetve dolgozzanak azért, hogy az alkotmányos rend helyreálljon Maliban, csak úgy, mint Guinea-Bissauban. Az a kérdés, ami Darfurra arra vonatkozott, igen, kétségtelen, hogy van egy bizonyos ö, ö, csökkenés az instabilitásnak a ö, Szudán és Dél-Szudán köztársasága, amelyek ö, az aggodalmaink középpontjában vannak. Ö, de Darfur valóban potenciálisan egy magas kockázatú térség, mindaddig, amíg a különböző lázadó csoportok nem fogadták el azt a keret dokumentumot, amit Dohában elfogadtak, a közös közvetítő, ami az Afrikai Unió és az ENSZ közvetítőjének dokumentuma. Tehát itt úgy gondolom, hogy azon kell dolgozni, hogy a többi fegyveres csoportot is a tárgyalóasztalhoz vezessük, a, és a dohai dokumentum lényegét elfogadják, és a külön specifikus problémáikat is kezeljük ezen csoportoknak a rendszerváltás katonai úton nem opció, ezt kell megértetni, és a nemzetközi közösségnek egységesen ezt az álláspontot kell képviselni, és meg kell értetni ezt ezen lázadó mozgalmakkal rámutattam arra, és amikor beszéltem arról, hogy milyen tipológiájuk van az afrikai konfliktusoknak, hogy minden konfliktus szinte határon belüli, tehát országon belüli konfliktusok, és nem arról van szó, amit a jog, jogászok úgy szoktak nevezni, hogy nemzetközi jellegű fegyveres konfliktus, hanem ezek inkább nemzeti konfliktusok, mert határon belül vannak, de azt is említettem, hogy sok esetben vannak olyan szereplők is, akik határon átnyúló szereplők, független attól, hogy milyen, hogyan fogalmazzuk meg ezeket a szereplőket, hogy ezek terroristák, nemzetközi vállalatok, egyének vagy államok-e, természetesen politikai szempontból mindenképpen helye van a megfelelő elemzésnek és személy szerint én nem ellenzem ezt sem, mert egyes esetekben a realitások ezt mutatják. ami a nemzetközi fellépés megerősítését jelenti Maliban és Észak-Maliban. Itt említettük az új francia köztársasági elnök nyilatkozatát, és örömmel tapasztaljuk, hogy érdekli és foglalkozik ezzel a kérdéssel. Fontos, hogy a nemzetközi közösség határozott legyen és fellépjen az elaprózódás, a fragmentáció ellen. Fontos, hogy egész Afrika az integráció irányába tudjon elmozdulni, és valamennyien megtaláljuk a párbeszéd útján a megoldásokat, amikor ez elegendő, illetve más eszközökkel, adott esetben erővel, erőszakkal is, hogyha ez szükséges azért, hogy a nemzeti egység és a területi integritása megmaradjon Malinak. Nyilvánvaló, hogy olyan demokratikus intézmények esetében, amit Mali 20 év alatt létrehozott, van lehetőség arra, hogy a lakosság minden rétege, minden szervezett csoport hangot adjon aggodalmainak, anélkül, hogy fegyverekhez kellene fordulni, és a nemzetközi egységet, területi egységet kellene veszélyeztetni. Ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy a katonai pucs nagyon meggyengítette a mali köztársaságot, mert ez az államcsíny, ez elvette kezéből a legfontosabb fegyvert, ami a legitimitás volt, és a demokratikus intézmények legitimitása. Észak-Maliban természetesen, és ez mintegy tíz évet tart, hogy a nemzetközi közösségnek meg kellett találnia a párbeszédet, és a megfelelő békés megoldást találni a tuaregek problémáira. Olyan kérdések ezek, amik a legitimitásba illenek, illetve a mali területi integritásba, és ugyanakkor fontos a legnagyobb határozottság, amikor a nemzetközi terrorizmus ellen küzdünk, és nem szabad megengedni, hogy területet nyerjen azzal, hogy Mali két területének két harmadára terjesztik ki tevékenységét. Sajnos két harmada a területnek kicsúszik a Mali köztársaság fennhatósága alól. Ami az Afrikai Unió finanszírozását illeti, szerintem nincsen különösebb aggodalomra ok. Az Európai Unió sokkal többet segített nekünk, mint Kaddafi úr, tehát miután az Európai Unió még mindig megvan, semmi komoly aggodalomra nincs okunk de hogyha komolyabban fog, mondunk, a Kadhafi soha nem fizetett 20%-ot, a legmagasabb hozzájárulása öt tagállamnak, akik azonos módon Dél-Afrika, Nigéria, Egyiptom, Algéria és Líbia, ezek ötten sokáig 15%-ot fizettek valamennyien, most 12,5% körül vagyunk ezen, tehát Kaddafi soha nem jelentett nagyon jelentős erőt a támogatásaival az Afrikai Unió költségvetésében. Az Afrikai Unió az összes tagállamtól függött, valamint az öt nagytól, amelyeket említettem név szerint, illetve nemzetközi partnerek segítettek nekünk. Az, a font, az egy komoly kérdés, hogy hogyan tudjuk csökkenteni a nemzetközi partnerek részvételét, és a, egy közösségi befizetésben gondolkodunk, ahogy ez már a CDAO és közép-afrikai szervezet esetében van, és úgy gondoljuk, hogy van lehetőség arra, hogy a tagállamaink fizessenek nagyobb hozzájárulást egy kicsit egyenlőbb alapon, és csökkentsük a nemzetközi partnereink hozzájárulásait. Azt még hozzátenném, hogy az új libiai kormány teljes mértékben fizeti Líbia hozzájárulását, tehát ilyen értelemben sincs probléma e kérdésben. Végezetül pedig úgy gondolom, hogy távol vagyunk attól a, a határidőtől, az idő nagyon gyorsan telik, és azzal szeretném befejezni, hogy ami az Afrikai Unió és a regionális gazdasági uniókat illeti, amikről ugyancsak volt szó, szerintem a szubszidiaritás elvét követjük, amit a komparatív előnyök alapján fogalmazunk meg a régiók és a kontinens között, és ugyanakkor van egy elvünk a felelősség megosztásról is, valamint a teherviselésről, a komplementaritás fontos, a regionális gazdasági egységek, ezek részét képezik a kontinens békének és biztonságának. Ez konszolidálódik, és úgy gondolom, hogy e tekintetben a, levonjuk a megfelelő európai tanulságokat, ügyelünk ugyanakkor azra is, hogy a saját jó gyakorlatainkat kialakítsuk, ahogy jeleztem, azt reméljük, hogy 2013, ami az 50. évfordulója lesz ennek a közös afrikai fellépésnek, új lendületet ad az afrikanizmusnak, és a kontinens többet, jobbat tud majd tenni saját energiáira építve, és ugyanakkor jobban felhasználva a stratégiai partnerek által biztosított forrásokat, így az, Unió forrásai, az Európai Unió forrásait is. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani ezért a rendkívül érdekes vitáért, amiben részt vehettünk, és azt hiszem, hogy nagyon nagy segítséget nyújtott a gondolatok megvilágítása, és remélem, hogy a jövőben is tudjuk ezt folytatni. Minden jót, és nagyon sok sikert kívánok önnek a továbbiakhoz is.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 Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy körünkben köszöntsem az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnökét, és Heather Grabert is, aki a Nyílt Társadalom Intézet brüsszeli igazgatója, és a bizottságban főnökként is ismeretes az ő tevékenysége sok szeretettel üdvözlöm. A mai napon egy vitát szeretnénk folytatni a bővítésről, a politikai célokról, a feltételrendszerről és az Európai Unió stratégiai érdekeivel is ezzel kapcsolatban, és biztos vagyok benne, hogy Krabbe asszony nak a jelentése nyilvánvalóan meghatározó jelentőségű lesz a következő években, és sikerre fog vezetni. A mai napon pedig a második vitáját folytatjuk le a kolléganő jelentésének és gondolom, hogy szükség van ennek a vitának a folytatására, hogy valóban tartalmilag is tudjunk foglalkozni a kérdéssel Nielsen úr és Grabe asszony jelenlétével. Azt hiszem, hogy a két legfontosabb képviselője van itt jelen a kérdésnek és örülnék annak, hogyha Nielsen úr és Grabe asszony egy, be, egy felvezetőjét adná ennek a beszélgetésnek kétszer eh, tíz percben. Eh, tudjuk, hogy itt általában másfél perces hozzászólások szoktak lenni, eh, de kérem akkor a Nielsen urat, ő neki adnám meg először a szót. Köszönöm szépen Elmar Brooknak, köszönöm szépen ezt a lehetőséget, és szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevének, Koper asszonynak a kiváló munkával. Elolvastam, és azt hiszem, hogy egyetérthetünk a jelentés mind a 22 pontjával. A a tisztességes előfeltételek szerepelnek itt aláhúzva a jelölt országok részéről, és azt hiszem, hogy az első naptól kezdve mind a polgárok, mind pedig a politikusok számára világosan le kell írni azt, hogy hogyan lehet belépni az Európai Unióba, ez jelenti az Európai Unió hitelességét, és ez biztosítja azt, hogy a polgárok valóban ellenőrizni tudják a politikusok munkáját az európai napirenddel kapcsolatban és az országoknak is be kell tartaniuk a saját ígéreteik. Pacta sunt servanda, tehát az ígéreteket, a megállapodásokat be kell tartani. A tisztességesség és az átláthatóság állít a középpontban, és ez az egész folyamat az Európai Unió számára is egy tanulási folyamat, a tapasztalatokból, és az ilyen típusú kiigazításoknak nyilvánvalóan hozzá kell járulni ahhoz, hogy, az, hogy a jelölt országok egyre magasabb szinten tudjanak csatlakozni az Európai Unióhoz. De szeretnék mindjárt rátérni arra, hogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság részéről hol gondoljuk azt, hogy hozzá tudunk járulni ehhez a folyamathoz, és hol tud a parlament tevékenysége is megerősödni és úgy gondoljuk, hogy valóban igaz, hogy a szociális dimenziót meg kell erősíteni a bővítési folyamatban. Úgy gondoljuk, hogy a bővítési folyamatot gyakran valami fájdalmas folyamatként tekintik, új, elveszítjük a versenytársakat, új cégek jönnek létre, vagy az államok elveszik önállóságukat, legalábbis a polgárok egy része így gondolja, és éppen ezért szükség van egy jobb kommunikációja a szociális aki vonatkozásában a munkaidő, a munkabiztonság, bizottság vonatkozásában, és jó példákkal kell járulni ahhoz, hogy az európai munkavállalókat hogyan védi meg az európai jog. Az Európai Szociális és Gazdasági Bizottság javaslata ezzel kapcsolatban úgy hangzik, hogy magasabb profilra kell helyezni ezt a kérdést a szociális dimenzió vonatkozásában, és ez kivezetten elolvasható a jelentés 9-es pontjában. Ez egy kiindulási pont, egy küszöb ér érték valamennyi érintett ország számára, és mindenképpen szükséges ahhoz, hogy még, még befogadóbbá tegyük ezt a bővítési folyamatot, annak érdekében, hogy az európai polgárok, illetőleg a politikusok kezébe tegyük le ezt a folyamatot, és ne feledkezzünk meg a szociális partnerekről sem, és egyéb más társadalmi szervezetekről, ahogy ez a kilences es pontban le van írva, hiszen ez a sikeres jövő záloga a jövőbeni tagállamok részére. Ami a szociális dimenziót illeti, itt szeretném kihangsúlyozni, hogy valamennyi valamennyi jelölt ország esetében szükség van a még erősebb szakszervezetek részére. Természetesen szükség van erős partnerekre, erős munkáltatói szervezetekre is, akik képesek a munkáltatók jogait képviselni, de a szakszervezetek kulcsfontosságú szerepet játszanak a folyamat hosszú távú nyomon követése és lekövetése terén. Az Európai Uniónak nagyobb támogatásban kell részesíteni a szakszervezeteket és a szociális szociális partnereket. A szakszervezeteknek és a szociális partnereknek valóban egy tartalmi, bilaterális és trilaterális dialógusban, párbeszédben kell részt venniük, és mi támogatjuk azt, hogyha ezeket a szakszervezeteket a tagok építik fel, és ha ezek függetlenek és nem államilag ellenőrizettek, nyilvánvalóan vannak itt feladatok, hogy meggyőzzük az állampolgárokat arról, hogy a bővítésnek egy politikai prioritást kell kapnia. De nem szabad arról sem megfeledkeznünk, hogy óriásiak a várakozások a jelölt országok polgárai körében, és éppen ezért úgy kell ezt tekintenünk, mint európai számára egy történelmi lehetőség az egység megteremtésére. Természetesen meg kell felelni az előfeltételeknek, hogy minden rendben lezajlódjék, de ennek ellenére az Európai Unió Unió számára egy történelmi kihívást jelent, hogy ezt a folyamatot valóban sinán tudjuk tartani. Két eszközzel dolgozunk a bizottságunkban. Először is minden egyes ország számára, akik kopogtattak az, az, az ajtón, egy közös konzultatív bizottságot hoztunk létre, amelyben része a stabilizáció és társulási egyezménynek hasonlóan járunk el, mint az Európai Parlament, és természetesen nagy megtiszteltetés lenne számunkra, hogyha a jövő, jövőben közösen szervezhetnénk meg rendezvényeket a szociális partnerekkel, amikor önök például a politikusokkal találkoznak ezek nagyon fontos eszközök a balkáni országok részére. Ez egy két évente megrendezésre kerülő esemény, akkor meghívjuk az összes fontos képviselőjét a civil társadalmoknak. Zágre, Zágrában lesz a negyedik fórum novemberben, majd ott is foglalkozunk azzal a kérdéssel, amivel ön foglalkozott a a véleménynyilvánítási szabadsággal, a médiaszabadsággal, illetve a munkanélküliség foglalkoztatási kérdések megoldásával. Foglalkozunk azzal is, hogy a balkáni országokban a civil társadalom képviselőivel meg tudjuk erősíteni a kapcsolat. Zárásként és röviden még szeretném még elmondani, hogy az Európai Szociális és Gazdasági és Szociális Bizottság a továbbiakban is támogatni fogja a bővítést. Ahogy mondtam, ez egy történelmi lehetőség, szükség, ezzel élni kell, de szükségünk van arra, hogy ez tisztességes és átlátható módon zajjon, zajlódjon, és úgy gondolom, hogy ez esély arra, hogy a jelölt országok magasabb és jobb felkészültségi szinten tudjanak csatlakozni az, e, az Európai Uniónak együtt kell működnie kéz a kézben a civil társadalmakkal, a szociális partnerekkel, éppen ezért számítok az önök támogatására annak érdekében, hogy az intézmények abban a ugyanabba az irányba dolgozhassanak, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy hozzájárulhattam a kérdés megvitatásához. Köszönöm szépen Nilsson úrnak a szót, és akkor Grabe asszonynak adnám meg a szót. Jó reggelt kívánok! Nagy öröm, hogy szólhatok önökhöz. Közel 20 évet foglalkoztam a bizottságnál, és különböző think tankeknél a kibővítéssel. Most az Open Society-nél dolgozom, 30 éve működik a Nyílt Társadalom Alapítványa térség országaiban, az Európai Unióhoz 93 óta csatlakozott, bocsánat, 95 óta több ország is, illetve a Balkánon és Törökországban is jelen vagyunk. Én nagyon örülök, és köszönöm Kopaszonynak a munkáját, ugyanis nagyon sok mindent felölel, ami gyakran felmerült. 30 év alatt a csatlakozó, illetve a csatlakozásra váró országokban sokat foglalkoztunk ezekkel a témákkal és a konklúzióink jó része is szerepel. Különösen az F pontot hangsúlyoznám, a tisztességes követelmény rendszer teljesítési felmérések, illetve a benchmark is nagyon fontos az előrehaladás mérésénél, de nem szabad, hogy újabb és újabb feltételeket állítsanak, illetve politikai feltételek járuljanak az eredeti lekétűzött feltételekhez. A 20-as pontnál az a javaslat szerepel, hogy a létező országokat is értékelni kellene, hogy az alapértékeket, az EU kötelezettségvállalását, a jogállamiság kívánságot teljesítik-e. Ez összefügg azzal, hogy az új és a régi tagállamok ugyanolyan feltételek szerint kell, hogy működjenek a politikai elkötelezettség, a demokrácia érvényesülése, a politika és a civil társadalom közötti kapcsolat ugye nem fejeződik be a csatlakozással, minden ország folyamatosan egy utat tesz meg, és demokráciák közössége lehet csak az Európai Unió, jogállamok demokra, közössége. Nagyon érdekes lenne megvizsgálni, hogy milyen monitoring mechanizmus lehet kialakítani, és biztatnám a parlamentet, hogy részletesebben foglalkozzon ezzel, ugyanis a hetes cikk, illetve a 258-as cikk a szerződésben eléggé vázlatos ezzel kapcsolatban. A fő dolog a e, kibővítés kapcsán a e, belső és a külső normák összeegyeztethetősége kell, hogy e, legyen. A meglévő tagállamok és az újonnan csatlakozók által testett kritériumok nem a legkisebb közös többszörös, hanem a legnagyobb közös többszörös irányában kell, hogy megvalósuljanak, és nagyon érdekes lenne megvizsgálni a parlamentnek, hogy mi lenne ez a közös többszörös Lisszaboni szerződés, alapvető jogok kartája, illetve egyéb kötelezettségvállalások a kibővítéssel a bizottságnál is, illetve az Open Society alapítványoknál is sokat foglalkoztam. Úgy gondolkozom, úgy gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy tisztességesen és következetesen alkalmazzák az új tagállamok az EU joganyagot különböző törések és szakadások nélkül. A kopenhágai kritériumok a demokráciáról, a jogállamiságról is igen fontosak az intézményrendszer stabilitása szempontjából a tagfelvétel akkor lett sikeres, hogyha a civil társadalmak is jól működnek. Három észrevétellel zárnám a nyílt társadalom alapítványok tapasztalatai alapján az előttem szólók szóló szavait visszhangozva. Nagyon fontos, hogy a civil társadalmat bevonjuk, és itt nagyon széles értelemben venném a civil társadalmat, szakszervezetek, munkáltatói szervezetek, bár az ő tagságuk gyakran nagyon alacsony ezekben az átmeneti országokban, nem kormányzati szervezetek, helyi karitatív szervezetek, különböző vállalkozási szövetségek, klubok, helyi kis szervezetek, amelyek a társadalmat élénké, élővé teszik. Nagyon fontos, hogy elérjük ezeket a szervezeteket, hiszen nagyon fontos munkát végeznek. Az az életbevágó, hogy az ő irányukban gyakorolt outreach megvalósuljon, de a nemzeti parlamentek bevonása talán a legnélkülözhetetlenebb a nemzeti parlamentek legyenek kapcsolatban a helyi civil társadalommal. A legnagyobb veszély az, hogy a csatlakozási folyamat tisztán politikai manőverré válik, a kormány, a bizottság és a tanács közötti tárgyalásokra szorítkozik a társadalom kirekesztésével. Nagyon fontos, hogy a nemzeti parlamentek a csatlakozó országokban a társadalom nagyon sok rétege, része felé kapcsolatot teremtsenek, és így ezek merre kezdődjenek ki a folyamatból. Egy másik nagyon fontos dolog, amit szintén hangsúlyozza a jelentéstervezet, az az, hogy világos, következetes legyen az Európai Unió politikája, a tagállamok, az EU intézmények folyamatosan elkötelezettek maradjanak a folyamat mellett, mert csak így lehet az hiteles. Nagyon nehéz a reform folyamatot fenntartani a csatlakozó országban, hogyha azt tapasztalják, hogy lebegteti az EU, hogy valójában fel akarja venni az adott országot tényleg tagként hideg zuhanyként érheti a tagállamot, hogyha a feltételeknek eleget tesz, és mégsem érkezik el a tagfelvétel ideje az is ugyanilyen rossz ugyanakkor, hogyha bizonyos országokkal kapcsolatban az érzékelhető, hogy bár azok, bár azok nem érték el, nem teljesítették a feltételeket, bizonyos egyéb okok miatt, jó kapcsolatok, stb. mégis felveszik őket. Az előttem szóló említette, hogy pacta sunt servanda, vagyis teljesíteni kell a szabályokat, a kopenhágai kritériumok most már majdnem 20 évesek, és kiállták az idő próbáját az emberi jogok, jogállamiság, kisebbségek védelme nagyon fontosak, elengedhetetlenek a jelenlegi tagállamok, és a az újonnan csatlakozók számára egyaránt. A piacgazdaság, a versenyképesség persze különösen nehezen megvalósítható a jelenlegi körülmények között, például a Balkánon a gazdasági területeken, ezért nagyon fontos, hogy a reformokat hamar megkezdjék, és a monitoring is beinduljon Különösen fontos az igazságszolgáltatásnak a nyomon követése a csatlakozást megelőzően, hiszen ezek működésének a színvonala fontos lesz a csatlakozás után, illetve a kulturális etosz is igen figyelembe vendő. a nemzeti szint és a e, civil társadalom kapcsolata e, elengedhetetlen. Sok éve foglalkozom ezzel a kérdéssel. Nagyon fontos, hogy a csatlakozásban az egész társadalom részt vegyen. Egy dolgot nem láttam a jelentésben, azt, hogy a legveszélyeztetettebb embereket is be kell vonni, és itt most különösen a romákra gondolok. Nagyon sok tagállamban, illetve csatlakozásra váró országban a romákat kirekesztették, kihagyták a folyamatból. Lehet, hogy a roma integrációs erőfeszítésekre most nem lenne szükség, hogyha korábban, már a 70-es évektől kezdve a leginkább kiszolgáltatott rétegeket is bevonták volna ezekbe a folyamatokba. A romák ugyanis ennek a szociális dimenziónak vitális életbe vágó fontosságú részét képezik. Köszönöm szépen Krabe asszonynak, köszönöm önnek is a, fel, a felvezetőt, és Kérem a kollégákat, hogy vegyenek részt a vitában, és mindenkit arra kérek, hogy a jelentéstevő után lehetőleg röviden szóljanak hozzá, hogy az időt egy kicsit újra be tudjuk hozni. Kopasszonynak adom meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani az EFAT bizottságnak és önnek is, elnök úr, hogy még egyszer megvitathatjuk második alkalommal a bővítéssel kapcsolatos jelentést én nagyon érdekes hozzászólásokat hallottuk, és teljes egészében tisztában vagyok azzal, hogy a civil társadalmat jobban be kell vonni ebbe a folyamatba, és köszönöm szépen Nészen úrnak is, hogy elfogadta a meghívást, és elmondta az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét. Tudjuk azt, hogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság hozzájárul a folyamat hatékonyabbá és legitimáció, legitimáltá tételéhez, különösen ami az együttműködést illeti a szociális partnerekkel. Ő ők a mi természetes partnerünk, és meg is értem azt is, hogy szükség van a szinergia hatások jobb kiaknázására az Európai Bizottsággal és az Európai Parlamenttel. Két nagyon fontos megjegyzést írtam le, elnök úr méghozzá, hogy szükség van arra, hogy támogassuk ezekben az országokban a szakszervezeteket, és szükség van arra is, hogy kéz a kézben együtt dolgozzunk a civil társadalommal, és nagyon szépen köszönöm az információkat a szociális fórummal kapcsolatban. Szeretnék köszönetet mondani Grabbe asszonynak is, aki elmondta ugyebár, és ezt mindannyian jól tudjuk, hogy sok éve foglalkozik bővítési kérdésekkel, és számos írásos hozzájárulással is élt, és tudományos szempontból is megközelítette a kérdést. Kérdésem lenne Grabe asszonyhoz, amely a bővítési folyamat küszöbértékeihez és tartalmához vonatkozik. Természetesen üdvözöljük az, hogy a folyamat egyre inkább bizonyos küszöbértékekhez igazodjon, és szükség van arra, hogy minden egyes bővítési szakaszban világos küszöbértékek legyenek, nem csak a felkészülési időszakban, annak érdekében, hogy a folyamat szavahihetőségét, illetőleg tartalmát meg tudjuk erősíteni. Gondolja, hogy ez a gyakorlatban is megvalósul megvalósítható. Ezen kívül nagyon érdekesnek tartottam azt is, amit elmondott és ez követi Nielsen úrnak a véleményét is, hogy az egész társadalmat be kell vonni a folyamatban, és különösen a legkiszolgáltatottabb rétegekre van szó, és e- ezt én próbáltam is korrigálni a megfelelő munkaszakaszban. E, ezen túlmenően még szeretnék még beszélni a nyomonkövetési munkálatokról, a már csatlakozott országokról, hogy mennyiben tudnak megfelelni a kopenhágai feltételeknek, feltételeknek és eleget tenni az értékeknek. Úgy gondolom, hogy ha ezt nem tesszük, így a saját magunk szavahihetőségét aknázásuk alá, és természetesen arra is szükség van, hogy ezzel egyre erőteljesebb módon foglalkozunk, és ne kettős mércét használjunk, hiszen valóban a csatlakozás napja nem a folyamat végét jelenti, hanem a csatlakozást követően ez a folyamat tovább folytatódik. Hogyan tudjuk megkövetelni a a megfelelést, hogyha mi magunk sem felelünk meg, és nem teszünk eleget azoknak a kritériumoknak, amelyeket másoktól megkövetelünk. Éppen ezért köszönetet mondok a kollégáknak a hozzájárulásért. Köszönöm szépen, Kopasszony. Köszönöm a két szakértőnek is, akik betekintést engedtek a helyzetbe. Röviden fogok fogalmazni, hiszen ezt kérte az elnök úr. Csak annyit mondanék, hogy ez a jelentés kiváló, egyetértek lényegileg mindennel abból, amit Kopászony írt, de talán fontos lenne pontosítani elnök úr a jelentésben hangsúlyozzák, hogy a bilaterális problémák nem szabad, hogy a tagfelvétel akadályává váljanak. Mit is jelent ez pontosan? Hagyjuk úgy a dolgokat, ahogy vannak, vagy pedig, hogy is mondjam, konzultáljunk a ö, nemzetközi bírósággal, esetleg ö, nem lehetne ott megoldani a kérdést. Ö, Másfelől azt nem értem, nem világos, hogy a hatos pontban Kopa asszony eh, miről is beszél, úgy gondolom talán, hogy az abszorpciós kapacitásról, de eh, talán érdemes eh, lenne világosabb fogalmakkal élni. Igazságszolgáltatás, emberi jogok, igen, ezeknek prioritást kell biztosítani, de Először is tárgyalni kell az igazságszolgáltatási és jogi kérdésekről, és pontosan ki kell mondani, hogy mit várunk. Aztán a szociális aspektusokkal kapcsolatban Kópa asszony hangsúlyozza, és teljesen egyetértek, az a kérdés azonban, hogy ki tudunk-e dolgozni szociális kritériumokat, mert a A jelenlegi kritériumok alapján is van elegendő mozgásterünk, nem csak arra, hogy megítéljük a tagállamokat, hanem arra is, hogy támogassuk őket. Aztán a költségvetési szakbizottság véleményében olvasom, hogy a jelölt országok támogatásánál fontos a költségvetési szigor betartatása is. Tehát határozottanban kell ezt elvárni. Talán fontosabb lenne itt is, hogyha világosabban fogalmaznánk a tagállamoknál, a jelenlegi tagállamoknál is egy sor kritériumra lenne így szükség. Ennyit akartam mondani röviden. Köszönöm szépen Morten asszonynak, Kondeszen asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Én különösen értekelt eh, Nilsson úrnak az előadása. Teljes mértékben aztom az aggodalmait, ami a szociális aspektusú feszültségeket illeti és a, az IPA 2-vel a foglalkoztatási bizottságban jelentéstevő voltam, és megpróbáltam foglalkozni néhány olyan dologgal is, amit ön említett, megerősíteni a szociális párbeszédet, a szociális partnerséget, ez érinti a civil társadalom további részét is, és a szociális partnereknek jogalkotói szerepe van az Európai Unióban. Ezért fontos, hogy és sokkal tovább bővítsük a, és a, fenntartsuk a figyelmet ezen a területen. Meg kell erősítenünk a szociális vívmányoknak a megerősítését is. Egy egész, tehát itt és a, például a be nem jelentett dolgozó kérdése nagyon nehéz, és szinte alig működik a munkafelügyelet sok esetben, és nem kap ez a kérdés kellő figyelmet a bővítési folyamat során. Egy kicsit szomorúnak találtam, hogy komoly politikai kérdések sokkal több energiát kötnek le részünkről, mint a szociális kérdések az emberek, akik dolgoznak a napi életüket befolyásolja az, hogy milyen a helyzet ezen a szociális területen. Nagyon örülök, hogy Kopa asszony foglalkozik számos olyan kérdéssel, amik nagyon fontosak, és amik sok energiát emésztenek fel. Az egyik ilyen például a nem megfelelő befolyás a tagállamokban, és nem annyira a parlamentben vagy a bizottságban, hanem inkább a miniszterek tanácsában fontosak ezek, vagy például a választási kérdések az nagyon fontosak, hogy a konc- hogyan koncentrálnak ezekre a folyamatokra a csatlakozó országokban. És fontosak a bilaterális kérdések is, amik természetesen megoldásra várnak túlzottan nagy a szerepük ezeknek a ö, csatlakozási folyamatban, és szerintem egy más ö, megoldást kell találni ezen problémák kezelésére, úgy, hogy ez ne befolyásolja a kredibilitását, szóval a csatlakozási folyamatnak. Kopasz, hogy nagyon ö, átfogóan foglalkozik ezekkel, sőt módosító indítványokat is tesz hogy a szociális kérdések egy része is jobban bekerüljön, és eh, biztos, hogy végül nagyon jó lesz a végeredmény. Köszönöm. Fakapa? Kopár asszony, még egyszer szeretne válaszolni a kollégáknak? Egyetlen egy pontot szeretnék eh, elnök úr kihangsúlyozni, ami a két oldalú ügyeket illeti Minnyáján átéltük ezt az ellentmondást, méghozzá a parlament álláspontja, hogy a kétoldalú ügyek nem képezhetik a csatlakozás akadályát, és a valós élet. Az én elképzelésem az volt, hogy próbálom kombinálni, kombinálni a, a valós életet a parlamentnek a elképzeléseivel, hogy ezeket a kérdéseket különféle fórumokon oldjuk meg, mondjuk a Nemzetközi Bíróság keretében, a Békéltető Bíróságon, vagy bárhol is oldjuk meg, annak érdekében, hogy ezek a kérdések nem mérgezzék a, ezeket a folyamatokat, és hiszen az élet szomorú tanulsága az, hogy bármikor vissza lehet élni ezekkel a kérdésekkel. Tehát bármi is legyen egy kormánynak az álláspontja, nem jó dolog az, hogyha az élet teljesen más mutat, mint amiről beszélünk. Éppen ezért találjunk meg az utat arra, hogy hogyan képezzük le ezt a fontos kérdést. Köszönöm szépen, Grabe asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, én szeretnék foglalkozni azzal a kérdéssel, amelyet Kopa asszony mondott, tehát ami a küszöbértékek meghatározását illeti. Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen a kétoldalú kérdéseket bármikor fel lehet vetni a, a, a tanácsban, és ezek nagyon jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy a kopenhágai kritériumokon túl még további előfeltételeket határozzunk meg. És amit én ezzel kapcsolatban gondolok, hogy, hogy mihez is kap kapcsolódjanak ezek a küszöb értékeket. Tehát, hogyha implicit eh, küszöb értékeket határunk meg, például olyan, tagá, olyan jelölt országok esetében, például amelyek nem 2004-ben vagy 2007-ben csatlakoztak, hanem egy másik szakaszban. Annak érdekében, hogy különféle szakaszokat határozzunk meg a, a tagállási folyamatban, hiszen a Balkán, illetőleg Törökország esetében ez egy nagyon hosszú folyamat, ők lépésről lépésre haladnak, és éppen ezért nekünk használnunk kell az eszközeinket arra, hogy segítsük ezekben az országokban a reformfolyamatokban, támogassuk őket, vagy mondjuk meg igaz, az, hogy ez nem, fel, nem feltétlenül a jó úton járnak, mert mondjuk az igazságszolgáltatási rendszer reformja nem halad megfelelően. Tehát különféle szakaszokat határozunk meg, és közbenső ösztönzőket is hozzunk létre, annak érdekében, hogy valóban implicit küszöbértékek jöjjenek létre, amelyeknek meg kell felelniük. Amikor elkezdünk küszöbértékekről beszélni, nyilvánvalóan a tanács ebben erős szerepet szeretne vállalni magára, és éppen ezért fontos az, hogyha a kétoldalú kérdéseket is itt vetjük fel hiszen meghatározhatunk olyan előfeltételeket, amelyek bizonyos reformokhoz kapcsolódik, hogy egy mondjuk egy bizonyos szintet el kell érni, mielőtt átépünk egy következő szakaszba ezt is talán egy kicsit explicitbét lehetne tenni, és hogyha benchmarkokat használunk mondjuk egy fejezetek megnyitása vagy lezárása területén, és ezek mondjuk kétoldalú kérdésekhez is kapcsolódnak, és ezek a küszöbb értékek többet is jelentenek, mint hogy megválaszoljuk őket, hogy igen, nem egy bizonyos szinten, hanem itt egy sokkal inkább politikai jelentőségű kérdésről van szó de hogy rátérjek az igazságszolgáltatás és az, alap, és az alapvető emberi jogok kérdésekre, amelyet a kolléganő is említett a balkáni országokban és Törökországban. Ezek az ügyek egyre inkább fontossá válnak, hiszen az Európai Unióban is problémák vannak, mennél inkább bizonytalanunk el saját magunk is az alapvető emberi jogok kartájával kapcsolatban, annál nehezebb ezeket, ezeket a kritériumokat a jelölt országok számára megfogalmazni. Természetesen az európai kritériumok megkövetelik, hogy, hogy függetlenek legyenek a bírók, független legyen és független legyen a, a, a sajtó, és mindenki elmondhassa a véleményét szabadon, retorzióktól mentesen, de ezt saját magunknak is meg kell tartanunk a saját tagállamaink esetében. Ez egy nagyon nehéz kérdés de látnunk kell, hogy mik azok az alapvető standardok, amelyeket az igazságszolgáltatás és az alapvető emberi jogok terén biztosítani akarunk, figyelemmel itt a, a Lisszaboni kritériumokra, de vegyük figyelembe a, az euró válságát. Ez a válság mindenképpen megnehezíti a helyzetünket, de úgy kell eljárnunk, hogy a jelenlegi tagállamok és a jelölt országok polgárai is ebből profitálni tudjanak. Köszönöm szépen a támogatást, és köszönöm szépen a megjegyzéseket, és köszönöm azt is, hogy támogatják, hogy a civil társadalmat és a szociális partnereket bevonják ebbe a folyamatba. Én természetesen nem mondtam el részletesen, hogy mit csinálunk az egyes országokban az idő időszűke miatt, de talán jó lenne az, hogyha az Európai Parlament és együtt tal a mi szervezetünk között is, amibe bevonhatnánk a szociális partnereket. Azt hiszem, hogy egész jó képpel rendelkezünk a különféle tagállamokról és a szociális partnerek és a civil társadalom helyzetéről. Itt látunk bizonyos gyengeségeket a szakszervezetek részéről, hiszen ez részben összefügg a régi múltbeli hagyományokkal és történésekkel. Itt különféle európai hálózatok működnek, amelyek megkísérik beazonosítani és támogatni a fejlődést. Elnök úr, elmondanám még egyszer, 2004-2007 között a, a bővítés nagyon jól ment. Ez egy vitamin injekció volt az Európai Unió számára. Éppen ezért támogatnám azoknak az országoknak a csatlakozását, amelyek most kopogtatnak, természetesen a megfelelnek az előfeltételeknek. Éppen ezért nagyon időszerűnek tartom az önjelentését jelenleg. Köszönöm szépen meghatároztunk egy határidőt, június 6-át a módosítók benyújtására, június 6-a 12 óra, és akkor Kope asszonynak van lehetőség arra, hogy mindenkivel eszmét cseréljen, aki módosítókat nyújtott be. Köszönöm szépen Grabe asszonynak, Nielsen úrnak. Azt hiszem, hogy nagy segítséget jelentett számunkra, hogy meghallgathattuk az önök tanácsait, és egy kis időt is sikerült megtakarítanunk. Valóban nagyon sikeres volt ez a mai megbeszélés. Köszönöm szépen! Is it ending at 12.30 today as well? Yeah, it's 12.30 today. All right. And it starts again in the afternoon. But in the afternoon... Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim. Lassen Sie uns zu Tagesordnungspunkt 6 kommen. Wir haben... Térjünk át a hatos napi rendi pontra ezzel az eszközzel egész sor feladatot végeztünk el. Establishment of common rules and procedures for the implementation of the urine. Itt egy kettős csomagról van szó az átláthatóság és a, és a koherencia erősítése érdekében. Azt hiszem, hogy csak egy ilyen csomag megoldásra van lehetőségünk, és csak ilyen módon tudja megtartani az Európai Parlament azt a lehetőségét, hogy valóban következetesen halad ezen az úton és foglalkozik az egyes kérdésekkel. Az jelentéstevő már ismertette ezt a folyamot. Megalapodtunk egy közös napi rendben, amelynek keretében figyelembe tudjuk venni az összes érintett eszközt, és elérjük a megfelelő célt és meghallgathatunk egy általános jelentést is, és ezek az eszközök valóban szorosan összefüggednek az egyes szakaszokkal. Anna, meghatároztuk az egyes folyamatokat is, ahol a, jele, ahol a jelentéstevő meghatározta a közös tevékenységet. Először is a delegált aktusokról van szó, és a bizottság elkötelezte saját magát, hogy delegált aktusok révén fog eljárni a 2014-20-as időszakban. Ez idáig nem volt így, és ezek a, delegátult, és ezek a delegált aktusok nem vették figyelembe a parlamentnek a szerepét megfelelő mértékben az Európai Parlament már nyilvánvalóvá tette, hogy ő is ugyanígy felelős a folyamatok rugalmas és hatékony elvégzésével. Mi nem a mikromanagementért vagyunk felelősek, és garantálnunk kell annak érdekében, hogy a delegált aktusok révén ezt a folyamatot le tudjuk vezényelni, annak érdekében, hogy a megfelelő allokációkat, delegált aktusokat végezzük el, és az aktusok tartalma és megnevezése pedig igazodik az érintett eszközökhöz, és ezeket azután a vizsgálati eljárás keretében kell elfog, elvégezni, más folyamatokat pedig a tanácsadási folyamat köz, körében 2011 182-es határozat alapján akkor a szinergia hatások az egyes eszközök között. Itt egy két éven megjelenésre kerülő jelentésről van szó, amelyben megtárgyaljuk a rendelkezésre álló erőforrások leghatékonyabb felhasználását, és ez lefedi az összes eszközt, amely az Európai Unió külső tevékenységeire vonatkozik. A megfelelő hatás vizsgálat az Európai Unió külső akcióinak tevékenységében. Ezeket megfelelően ellenőrizni kell, előre meghatározott, átlátható és következetes előfeltételek alapján negyedrészben a kedvezményezett országok polgárainak meg kell érteniük azt, hogy ezek az eszközök mit jelentenek a megvalósítás szempontjából, tehát az eszközöket megfelelően kell kommunikálni és biztosítani kell a láthatóságot és az, ellen, és az eredményeket ellenőrizni kell. Ötöd, ötöd részben pedig a civil társadalom részvételét figyelembe kell venni egy átlátható és életképes formában, a hatósorban köt, a a költségvetési támogatás biztosítását világos előfeltételekhez kell kötni a átláthatóság, a teljesítő képesség, illetőleg a megfelelő ellenőrzés keretében. Heted részben a részvételnek rá kell mutatni arra, hogy az Európai Unió előfeltételeinek meg kell felelni, és ezeket minden egyes alkalommal számon kell kérni, és nyomon kell követni. Nyolcad részben a 2014-2020-as időszakban a potenciális szükségleteknek megfelelően kell ezeket az eszközöket adott esetben átalakítani. Azt hiszem, hogy hálával tartozunk azért, hogy, e, hogy ezt a többi jelentéstevővel és véleményalkotóval közösen végezhettük el, és azt hiszem, hogy egyetértésre tudtunk jutni, és ez nagyon reménykedünk abban, hogy önök is egyet tudnak ezzel érteni, és kérem ma, ma jelenleg Berman urat, hogy, vegy, hogy vegye át a szót, a, aki a devének a jelentéstevője, és nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a kérdést egybe tartsuk, hiszen nagyon szoros az együttműködés az AFET és az DEVE eh, bizottságok között, hiszen itt lehetőséget kapunk arra, hogy tárgyalások útján egyeztessük az véleményünket és közös álláspontot képviseljük. Thijs Bermannak adnám meg a szót. Thank you, Chair. Um, as you have already... Köszönöm, elnök úr. Amint már elmondta romantikus nyilatkozatában, a Deve és az AFE közötti érzelmes együttműködésről, ezt most nem fogom megismételni, bár nem tudom, hogy lehetünk-e igazán költőjek tekintetben. Én a Deve szakbizottság részéről vagyok jelentéstevő, és az én bizottságom úgy döntött, hogy a szabályozási kérdésekre is én leszek a jelentéstevő, miután együttműködő társbizottságok vagyunk. Van egy csomó koordinációs ülés, a különböző szabályozásokkal segítsék, hogy mi legyen az egyes eszközökhöz. Ezek az együttműködések rendkívül konstruktívak és pozitívak. Közös vélemények vannak. Az én jelentésem készen van, és június 4-én fogom előterjeszteni. A szavazás 18-án, 19-én lesz a devében addig kaptam, megkaptam már Brocknak a jelentését, és megkaptam a módosító indítványokat is. Az első észrevételünk, hogy úgy tűnik, hogy nagyon egy, egy csíkon gondolkodunk. Az összes javaslatok az AFED-ban, amik szerepelnek, azok az én véleménytervezetemben is szerepelnek, szinte szó szerint azonos megfogalmazásban a legérdekesebb vélemények, vagy a módosítók, amiket előterjesztek, a következő változtatásokat kívánják be hat pontomban. Először is világosan külön választani a programbaiktatási és a végrehajtási döntéseket. Már Elmar Brock is ezt elmagyarázta, nem szükséges ezt megismételnem. Teljesen világos, hogy Elmar Brock és jó magam is ö, olyan módosításokat terjesztettünk elő, hogy a programbaiktatás és a végrehajtás váljon egyértelműen külön az elnök konferenciáján is. Beazonosítottuk azokat az elemeket, amiket ö, itt figyelemmel kell vizsgálunk, a prioritások, az, ö, az indikatív pénzügyi előirányzatok, ö, és a végrehajtás nyomon követése. Vannak további módosítók, amik csak a finanszírozott akciókra vonatkoznak, a követelmény pedig a ö, megfelelőség, tehát hogy milyen feltételekkel lehet hivatalos ö, fejlesztési segélynek tekinteni egy-egy fellépést vagy programot. Továbbá harmadsorban pedig a harmad sor a módosítóknak eh, meg akarom erősíteni az eredményeknek az értékelését, ahogy már Brock is említette a bevezetőjében. A bizottság részéről eh, fontos, hogy az eredményekről rendszeres beszámolót kapjunk. Vannak módosítók, amik a diszkrecionális jogát kívánják védelmezni a bizottságnak, itt nagyon nagy a diszkrecionális jog, amire javaslatot tesz, és én azt elismerem, hogy szükség van a rugalmasságra, szükséges az, hogy a bizottság reagálni tudjon a változó feltételekre a 7 éves időszakban, tehát 2013-2020 között, de mégiscsak egyensúlyra van szükség, a rugalmasság és a parlamenti ellenőrzés között, és bizonyos e, kiszámíthatóságra is szükség van a közpénzek felhasználásában. Az ötödik pont, vannak azok a módosítók, amik a közbeszerzésre vonatkoznak, és a ö, támogatásokra. Ez egy ellentétes javaslat a bizottsági szövegben, a javaslat az az, hogy a fejlődő országok, amelyek tagjai a g 20 azok nem szabad, hogy induljanak a versenytárgyalásokon, amik a partnerségi vagy a szomszédsági keretben történnek. Az OECD-nek van egy javaslata, és az ő javaslatuk megerősíti a miénket, hogy ez ellene van az útmutatóba foglaltaknak. A különbségtétel a g 20 tagjai és nem tagjai között ez kizárna bizonyos országokat a versenytárgyalásból, és ez nem felel meg az Európai Unió saját politikájának. Az uniós tagállamai maximális módon kell, hogy ezzel foglalkozzanak. A következő pont pedig a közös szabályozás orkozik. Az egyik fő aggodalmam az az, hogy megol, megőrizzük a jelenlegi szabályokban azokat a vívmányokat, amiket hat évvel ezelőtt sikerült elérnünk, amikor a finanszírozási infor, ö, szabályokat ö, kidolgoztuk. Sok kérdésben, amikkel jelenleg foglalkozunk, az egyedi eszközök vonatkozásában már megvan, már hat évvel ezelőtt megállapodásra jutottunk, és a bizottság olyan javaslatokat terjeszt elő, ami ezen megállapodások egy részén változtat, és ez nem elfogadható. Először is például a küszöb, ami esetében egy egyszerűbb eljárás lenne követhető, ez egy pénzügyi küszöb, nagyon magas összegű lenne, a fejlesztési támogatásokban 30 millió euró. 30 millió egy olyan összeg, amit az ember nem ad ki szívesen egyetlen projektra fejlesztési politikában sem, és az, hogy egy egyszerűbb eljárást alkalmazzanak, ez azt jelenti, hogy nagyon sok pro, programot, kiv, projektet kivonnának a parlamenti ellenőrzés alól. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezt ne fogadjuk el, hanem maradjon a jelenlegi küszöb. Másik ilyen elem, hogy a költségvetési támogatás kérése hogyan fordulhat, történhet meg. Az Európai Beruházási Bankot igenis továbbra is be kell vonni az irányító bizottságokba, amelyek jóvá hagyják a végrehajtási intézkedéseket, és részesei kellenek, hogy legyenek ezeknek a projekteknek. Részemről ennyi, elnök úr. Köszönöm szépen. Végénen úr, az előcsatlakozási eszközök előadója Paszkú úr nevében. Igen, aki árnyék előadó. Ma délután fogok, nagy árnyék, nagy árnyék, igen, igen, ma délután fogok beszélni az előcsatlakozásról. Remélem, hogy elég nagy az árnyéka, hogy önt is befedje. Na, A közös végrehajtási szabályokkal kapcsolatban Paska úr szeretne köszönetet mondani önöknek ugyanis az árnyék előadókkal nagyon jó együttműködés alakult ki a különböző frakciók között. A szocialista frakció legfontosabb szempontjait figyelembe vették, belefoglalták a módosítókba, konkrétan a civil társadalom bevonásáról van szó, a stratégiai dokumentumok delegált aktusok, a parlament társjogalkotóként bevonásra került, a szociális partnerekkel vagy együttműködést figyelembe vették, illetve érintettként ösztönzik ők ezt részt venni, pénzügyi támogatás kérdése is ugye felmerült. Még van néhány téma a SND frakció részéről, amit szeretnénk figyelmükbe ajánlani. Mindenek előtt a helyi önkormányzatok kérdését. Fontos lenne, hogy őket jobban bevonják, több támogatást kapjanak, a regionális támogatást külön pénzügyi támogatás lehetne. Prioritás lehet ez a közös szabályokban, azoknál az eszközöknél, ahol ez felmerül. Nagyon fontos, hogy a szociális partnerekkel kapcsolatban legyünk. Gyakran fontosabb, mint az államokkal aztán a költségvetési támogatásra vonatkozó 18-as módosítót, illetve világos benchmarkokra vonatkozó 22-est javasol Paszkú úr. Ugye a bürokrácia időnket megnehezíti a támogatást, erről is ugye vitát fogunk folytatni. A harmadik dolog pedig, hogy esetleg olyan rendelkezésekre is szükség lenne, amelyek a különböző eszközök közötti kiegészítő jelleget biztosítanák az EU 2020-as stratégia éghajlatváltozás vonatkozásában, végül pedig a partnerségi elvet erősíthetnénk a civil társadalom vonatkozásában, meg lehetne így erősíteni a részvételi demokráciát, és arra bátoríthatnánk a partnerországokat, hogy inkluzívabbak legyenek, és nemzeti párbeszédet alakítsanak ki. Faszkó úr nevében még egyszer köszönetet mondok Brock úrnak, hogy szívesen figyelembe vette az árnyékelőadók véleményét. Délután el fogom mondani a csatlakozás megelőző támogatással kapcsolatban kapcsolatban, hogy a csomagban való kezelés mögött az az elképzelés, mint hogy az összes végrehajtási szabályt együtt tárgyaljuk, szóval ez az elképzelés eddig hasznosnak bizonyult, a módosítások benyújtásának, az egyeztetéseknek a folyamata, az összes eszközre vonatkozóan egyszerre zajlik így a folyamat végeredményeképpen nem kapunk majd ellentmondásos döntéseket. Köszönöm. The floor has Mrs. Brandner. Brandner asszony. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék néhány pontra kitérni, amelyet ön is már megemlített a bevezetőjében. Nagyon röviden, a Burman úr már beszélt, a 35 millió számunkra egy picit magasnak tűnik, eddig 20 millióról van szó, és itt a 30 millióra történő meg, felemelésről van szó, az, és illetve visszamennénk 20 millióra, e, ez az összeg számomra rendkívül magasnak tűnik, remélem ezzel majd egyetértés is fog születni, és lenne majd egy további javaslat is, a konfliktus megelőzéssel kapcsolatban, illetve a konfliktusok kirobbanásának megelőzése, egy konfliktus elemzésre gondolok itt, amelyet minden egyes eszközbe beépítenénk, ahogy figyelembe vehessék az egyes országokban, hogy adott esetben a programozás időszakában még ideje korán fel tudjuk ismerni a konfliktusos forrásokat, és ezeket csökkenteni lehessen annak érdekében, hogy ne kelljen rövid távon reagálni aztán. Aztán ami a hatos cikket illeti, amely ugye arról beszél, hogy itt az IMF-ből nem kell csupán csak importál programokat finanszírozni, ez egy picit csodálkoztam, e, éppen ezért ezt szeretném innen kivenni, és lenne egy további megjegyzésem az értékeléssel kapcsolatban, az indikátorokkal kapcsolatban. Itt szeretnék egy kicsit világosabbá látni, hogy ezeknek hogyan is kellene működniük, és ami a 17-es cikkeit illeti, ugyebár amely arról beszél, hogy mikor kezdődne ez a szabályozás, de nincs semmilyen záró időpont az egyes időszakok, egyes eszközökkel kapcsolatban, és én itt is alapjában véve 2020-ra ö, gondolnék. Egyébként pedig egyetértek azzal, amit Bergman úr mondott. Köszönöm szépen. Kratcsin úrnak adom meg a szót. a Kilamzorf urat képviseli. Kösz, Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, kiváló munkát végzett. Külön köszönöm, hogy erőfeszítéseket tett a horizontális kérdések egyeztetésére az összes eszköz között, és közös tárgyalási pozíciót alakított ki több kérdésben. Mi nagyon támogatjuk a közös megközelítést, és egyetértünk, hogy ez megerősíti a tárgyalási helyzetünket. Az ALDE frakció egyetért az előadóval abban, hogy a parlamentnek ki kell tartania amellett, hogy delegált aktus legyen a stratégiai dokumentum, többi intézkedés, ugye végrehajtási aktus lesz, de nagyon fontos, hogy a, a politikai befolyásnál ne legyen szó mikromanagementről. Az EIDHR-nak Lambsdorff úr az előadója, ezt külön kellene kezelni, de csak három dolgot említenék, amiről érdemes lenne még tovább gondolkodni horizontális szinten. Az első a láthatóság és a kommunikáció az általános szabály problémás lehet, például az EIDHR alatti közös fellépés titkos kell, hogy legyen annak érdekében, hogy a haszonélvezők biztonságát ne veszélyeztessük. A második a hatásfelméréssel, hatásvizsgálattal kapcsolatos. Az EIDHR a lehető legnehezebb körülmények között működik időnként veszélyben lévő emberekkel. Itt a hatásvizsgálat nem mindig kivitelezhető részletesebben el kell gondolkodni azon, hogy mit is jelent a világos, transzparens jelzőszámok fogalma az EIDHR-nál eh, például. Na most, ami a költségvetési támogatásra vonatkozó módosítót illeti, több időre lesz szükség, ezt jól meg kell vizsgálni, mert mint hogy hogyan fogalmazzuk meg, különösen az EPA esetében, és úgy gondolom, hogy délután majd tovább pontosítjuk a helyzetet Vigenin úrral, hiszen időnként úgy tűnt, hogy az Európai Parlamentet kiszorították a játéktérről, jelenlegi politikai, hogy is mondjam, hangulatban fontos, hogy látható legyen, hogy mit csinálunk, és az is, hogy közvetlenül hatással vagyunk a döntéshozatalra. Köszönöm szépen. Herr Breda, das Wort. Bréder úrnak adom meg a szót. Azzal kezdeném, hogy gratulálni szeretnék önnek ezért az átfogó jelentésért. Nagyon világos az, hogy a külső akciókra vonatkozó eszközöknek meg kell felelniük az Európai Unió értékeinek és a parlament által elfogadott értékeknek, és úgy gondolom, hogy ezeknek az értékeknek kell, meg, kell megfelelnünk munkánk során mindenkoron és a potenciális kedvezményezeteknek pedig átlátható és nyomon követhető módon kell felhasználniuk az eszközöket, és úgy gondolom, hogy a civil társadalmakat is be kell vonni a megvalósítási folyamatokban, amikor a szabályok megalkotásáról és a végrehajtásról van szó. Ezeknek a szervezeteknek szerepet kell kapniuk az Európai Unió által finanszírozott projektek végrehajtásában. Köszönöm szépen, bizottság Zaraza úr! Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek. A bizottság eh, feljegyzi a különféle jelentéstevők által megtett megjegyzéseket, és a következő hetekben nyilvánvalóan a delegált aktusokkal és a programozási dokumentumokkal fogunk foglalkozni erőteljesen, és természetesen szívesen foglalkozunk a láthatóság erősítésével, a helyi szereplők, illetőleg a civil társadalom jobb bevonásával, és szívesen foglalkozunk azzal is, hogy milyen megjegyzések érkeznek a bizottság javaslataihoz az önök részéről is. Köszönöm szépen, de valahogy nem jutott el hozzám a bizottságnak az álláspontja. Talán azért, volt, azért van ez így, mert ennyire röviden és világosan fogalmaztak. Köszönöm szépen. Folytatjuk akkor a munkát, és továbbiakban is bizakodóan tekintünk előre, azért, hogy a dolgokat valóban egyben tudjuk tartani, és talán a bizottság a következő alkalommal egy hosszabb és konstruktívabb megjegyzéssel választ fog adni. Sosem adjuk fel a reményt, hiszen mindig is úgy értelmeztük, hogy az Európai Parlament segíti a bizottság munkáját, ugyanúgy, mint bármilyen más intézmény, viszont a bizottság apparátusa ezt valahogy sosem érti meg és úgy gondolom, hogy ez az egyik a legnagyobb problémáknak, és nem csak a mi ügyünkben, és talán elérkezik majd az idő arra, amikor más erőkkel fogunk össze, más eh, in, és olyan időszakban, hogyha a bizottság nem működik velünk együtt, Köszönöm szépen. A határidő a módosítók benyújtására június 14-e 12 óra, ez elfogadható, amennyiben igen, akkor köszönöm szépen. Akkor térjünk rá a következő pontunkra, a stabilitási eszközök megteremtése, és eh, partnerasszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. A a stabilitási eszközöket már elég hosszú ideje vitatjuk meg ebben a bizottságban, nem szeretnék ismétlésekbe bocsátkozni, és talán arra emlékeztetnék mindenkit arra, hogy mennyire sikeres meghallgatásban volt részünk, és ekkor megfelelő inputot kaptunk azok részéről, akik valóban a terepen dolgoztak ezzel a stabilitási eszközzel. Szeretnék néhány pontra kitérni, és figyelmesen hallgattam a kollégákat, akik nyilvánvalóan majd még további megjegyzésekkel fognak élni, ugyanúgy, ahogy ezt tették az elmúlt néhány hét alatt. Szeretnék azzal kezdeni, hogy horizontális kérdéseket vitattunk meg, és ezek módosítóként kerültek benyújtatra, és nem szeretnék itt most foglalkozni a delegált aktusokkal és egyéb kérdésekkel, de ezeket benyújtották módosító indítványként Először is szeretnék kitérni a cím kérdésére, ahogy már mondtam, a múltban a stabilitás nehézséget okoz bizonyos országok esetében, Törökország, Mexikó esetében, akiket nem szeretnék instabil országként megbélyegezni hogy hogyan használjuk ezeket az eszközöket ilyen országok esetében ugyanúgy, mint tavasszal, amikor elhangzott, ugyebár, hogy a stabilitás az egy elég nehéz folyamat, hiszen a stabilitás a múltbéli politikákhoz is kapcsolódik, amikor a stabilitás magasabb értékrendet képviselt, mint az emberi jogok vagy a demokrácia megerősítése. Tehát ezek válaszadási és megelőzési eszközök, amelyek ugyebár hosszú távon szeretnék a biztonságot fenntartani. Ha valakinek jobb ötlete van ezzel kapcsolatban, akkor szívesen állok rendelkezésre, nem ragaszkodom ehhez a címhez, csak azt szeretném elérni, hogy jobban tudjuk arra reflektálni, hogy mi is a lényege ennek az eszköznek. Akkor a terjedelme, hatája ennek az eszköznek. Ez is egy nehéz kérdés. Nem tudom, hogy mennyire lehetünk rugalmasak, de ezzel párhuzamosan hogyan tudunk stratégiailag meghatározni azt, hogy mi ennek az eszköznek a célja és a hatája. Korábbiakban beszélgettünk arról, hogy nem könnyű, E, itt a kört négyszegesíteni, hiszen itt egyszerre kell rugalmasnak lennünk, illetve fókuszálnunk kell bizonyos politikai célok elérésére. E, az eszköz hatáját szeretném arra korlátozni, amelyet más eszköz nem tud megvalósítani, hiszen a korábbiakban már beszélgettünk erről, hogy különféle e, további akciókról van szó, itt az emberek által okozott katasztrófákra gondolok, amelyeket megkülönböztetünk a természeti katasztrófákról, és itt kell foglalkoznunk a katonai segítségnyújtással is és ezek a kérdések akár biztonsági válságokká is eszkalálódhatnak, veszélyeztetik egy ország vagy egy régió békéjét és biztonságát, tehát itt nem csak az ekóról van szó, tehát én itt csak olyan biztonsági kockázatokra szeretnék összpontosítani, amely nemzeti, amelyek természeti katasztrófákról származnak. Nem szeretnék más katasztrófákkal itt foglalkozni, és nem szeretnék itt az általános humanitárius segítségnyújtásról sem beszélni. A következő kérdés az emberi jogokkal foglalkozik, amikor terrorizmus elleni fellépést célzó intézkedésekről van szó. E, aláírtunk ugyebár egy megállapodást az emberi jogok teljes jogú figyelembevételéről, és a bizottság alelnöke is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a kérdést tovább nyomon kövessük, és nagyon érdekes iránymutatásokat olvastam, például az Egyesült Királyság külügyminisztériuma részéről, és azt szeretném, hogyha mi magunk is egy hasonló iránymutatásokat dolgozzunk ki, Felvettem erre egy külön cikket, csak az érdeklődés felkeltése érdekében, és nagyon örülnék annak, hogyha az Európai Unió is valami hasonlót tenne, mint egyes tagállamok is tettek, hiszen itt már elég jó példákra találkozhatunk, elfogadhatjuk ezeket az iránymutatásokat. Az Európai Unió 2009-ben a mediációs párbeszéd koncepcióját elfogadta, amely egy jó koncepciónak tartok, nem? És van még egy kisebb kérdés, amely a kézi, illetve maroklő fegyverekre vonatkozik hogy ezeknek a lőfegyvereknek a begyűjtését, illet, illetőleg megsemmisítését milyen eszközökből lehetne e, finanszírozni, ez meghaladja a közösségi e, módszerek e, hatáját, de nagyon fontos, nagyon sok konfliktus utólagos kezelésében. Ez egy rendkívül drága eljárás, de fölvet tettem ezt a kérdést azok közé, ahol potenciális konfliktus látok a tanács adott esetben. És van egy további kérdés, ez a civil társadalmon belüli szerveződések, horizontális kérdése. Itt szeretnék azzal foglalkozni, hogy erősíteni kell az ő szerepüket, különösen ami az értékelési folyamatokat illeti amikor a stabilitási eszköz alatt finanszírozott programok eszközéről van szó, és akkor a záró csomag, itt voltak éppen két pénzügyi természetű kérdésről van szó, erről már beszéltünk, ugyebár tehát 30 millióról újra vissza 20 millióra, ahogy ez a korábbi szabályozásban volt meghatározva tehát ott nem állt rendelkezésre elegendő információ, tehát 30-ról vissza a 20-ra, illetve különféle vészhelyzeti intézkedések 65-ről 70-re szeretnék itt fölmenni és tartsuk meg a természeti katasztrófák bővebb értelmezését. Itt több pénzre lenne szükség, és szeretnék specifikusabban foglalkozni a négyes és az ötös szikkely százalékos meghatározásában. Ezt nem tettük meg ideig. A DEVE részéről voltak módosítók, amelyeket túlnyomó részben elfogadtam. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Brandner asszonynal nagyon szorosan együttműködtünk. A stabilitási rendelet javaslataival egyetértünk, kivéve a legutolsó pontot, 49-es módosító 13-as javaslata rendelettervezetben, 65-ről 70%-ra emelnék a hármas cikkhez tartozó akciókat, illetve azoknak a százalékos arányát, az Európai Bizottság majd elvégzi az értékelést, hogy mi tartozik ide, de a négyes és ötös cikkek emelése 5-ről 15%-ra olyan jelentős, hogy először erről kell egyeztetni a bizottsággal, illetve a külügyi szolgálattal, hiszen négyszeresére emelkedik Hogyha nincs korlátozás, akkor ezzel nem lesz gond, de pénzügyileg is aránytalan ez a növekedés, ami a négyes cikket illeti. azt jelenteni, hogy amit megnyerünk a réven, azt elveszítjük a vámon. A stabilitási eszköz olyan intézkedéseket is tartalmaz, mint a tengerhajózási biztonság, vagy a kalózkodás elleni küzdelem. Aztán van az ötös cikk is, az ötös cikk intézkedéseit nem lehet máshogyan megvalósítani, mint katonai eszközökkel. Úgyhogy van ennek itt egy másik aspektusa is, stabilitás, béketeremtés, intézményes képességek, mindezt figyelembe kell venni. A négyes cikknél 5-ről 15 százalékra növelni, hát ez nagyon nagy emelés. Hát vagy nem mondjuk ki, hogy mekkora az emelés, vagy mondjuk 5-ről 7 ra emeljük, ne legyünk ennyire ambiciózusak, hát ne négyszeresére emeljük a legabstraktabb részét a rendeletnek. Szerintem erről a bizottsággal egyeztetnünk kell, ugyanis nagyon politizált eszközről van itt szó, nagyon homályos, nagyon általános a koncepció, a stabilitás a cél, és hát mindenütt költségvetési megszorítások vannak, pontosan tudni kell, hogy mire szolgál ez a pénz, a különböző kompetenciák teljes spektrumára ki kell, hogy terjedjen ez a finanszírozás, hiszen nagyon sok mindent próbálunk elérni. Ráadásul, hogyha ezt ilyen mértékben finanszírozunk, akkor másra nem jut majd pénz. Köszönöm szépen, Préda úr kért szólt. Köszönöm szépen. Először is eh, engedjék meg, hogy eh, gratuláljak Rattan asszonynak a hozzájárulásához. Eh, ezt az eszközt, a stabilitási eszközt úgy, úgy terjesztett elő, hogy sokkal konkrétabb céljai vannak, mint korábban volt, és egy olyan eszközről van szó, ami politikai aspektusokat vesz figyelembe, illetve biztonságiakat vannak gazdasági, szociális projektek is, hosszú távú projektek, amik eh, viszont kiiktatásra kerültek. Említette a, eh, az egyszerűsítés és a rugalmasság eh, kapcsolatának problematikáját, illetve beszélt arról, hogy lehetőséget lehetnek létrehozni a stabilitási és egyéb külkapcsolati eszközök között Jelentéstevőként a Fejlesztési Bizottság részéről úgy gondolom, hogy itt a szociális dimenziót meg kell tartani az eszközben. Ez az eszköz nagyon fontos, fontos azért, hogy megpróbáljuk megelőzni, illetve megoldani a válságokat, hogy Ratner azt is említette. Azonban ez az eszköz eredményeket is kell, hogy hozzon minden olyan esetben, amikor reagálni kell például természeti ö, katasztrófákra. Ennek az eszköznek szerepe van a fejlesztésben és fejlődésben is, és a stabilitási eszköznek kap, ö, kapcsolódik a sürgősségi kérdésekhez, a rugalmassága révén. Tehát amikor másod nem nincsenek pénzeszközök, akkor a stabilitási eszközhöz fordulunk, hogy reagálni tudjunk a sürgősségi esetekre, és finanszírozni tudjuk ezeket a fellépéseket. Továbbá a stabilitási eszköz lehetővé teszi az Unió számára, hogy elindítson olyan programokat, amik a fejlődést, fejlesztést kísérik, és később aztán ezeket átvehetik majd más eszközök, tehát a helyébe léphetnek amikor a célkitűzések egyébként megfelelnek, ami pedig, és nagyon sok olyan kedvezményezett van, aki kedveli ezt a rugalmasságot, és szerintem ezért kell ezt fenntartani. Vilalonga úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretnék összetett mondani a jelentés készítőjének a jelentős munkáért, amit a jelentésben elvégzett én is szeretném felvetni egy kérdést, hogy egyetlen egy dologra lenne fontos koncentrálni, ami az külszolgálatnak is és a bizottságnak is fontos. A 49-es módosítóra gondolok, ami a 13-as cikk alatt a pénzügyi lebontásokat tartalmazza. Úgy gondoljuk, hogy ez a módosító ez egy nagy aránytalanságot hoz létre a végrehajtás között, és a jelenlegi szabályozásban a ö, válsági reagálásokra 73% van, és 5% van, és a globálisan pedig 22%. A javasolt módosítás a ö, négyes cikkben 5-ről 15%-ra emelni a százalékot, és ez szinte 400%-os növekedés, hogyha a referencia összeget vesszük figyelembe. Úgy gondoljuk, hogy ez egy óriási asztronómiai növekedés, és ez megnöveli, és ez komoly kérdéseket vet fel a felvételi képességgel és a hatékonysággal kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen nagy összeg semmiképpen sem szükséges ahhoz, hogy a kitűzött célokat elérjük. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan és a növekmény következményeként csökkenni fog az ötös cikknek az allokációja, ami jelenleg a globális és uniós kérdésekre van. Tehát itten csak egy 50%-os csökkentésről lenne szó. Tehát szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy egy ilyen csökkentés a globális területen mindenképpen aránytalanságot idézne elő, különösen akkor, amikor a bizottságnak a javaslatában az ötös cikknek a kiterjesztéséről volt szó a 49-es módosítónak a tényleges következménye az, hogy sokkal több pénz lenne ott, mint amennyi kell, és ugyanakkor más területeken fele annyi. Ez operatív szempontból azt jelentené, és itt a bizottságot is magába beleértem, hogy nem lenne lehetséges a globális, mint például az emberkereskedelem, terrorizmus, kalózkodás, kábítószerkereskedelmi elleni fellépést. Ráadásul az Unió kevésbé lenne képes egy átfogó megközelítést alkalmazni és az olyan ez, és az egyéb eszközök nem tudnának hatékonyabban hozzájárulni. Úgyhogy ezért kérném az afetet és a tagokat, hogy vizsgálják felül ezt a 49-es módosítót. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném támogatni kollégám által tett észrevételeket, különös tekintettel az, ami az új 4-es, 5-ös cikk allokációival kapcsolatos. Úgy gondoljuk, hogy a 15%-os megemelése a kapacitásépítés területén a 4-es cikk értelmi keretében, ez meghaladja azt, ami hasznos lenne, mert egyszerűen nem arányos ez a felvételi kapacitásokkal. Az új ötös cikkeben szereplő dolgokkal is már bizonyítós nyert, hogy nincsen kellő felvételi kapacitás, és nem kellene csökkenteni ezt, ami ugye bekövetkezne akkor, hogyha ezt a módosítót elfogadjuk. Tehát én azt szeretném, hogyha a bizottsági szöveg maradna úgy, ahogy ezt javasolták, és legalább a 65% maradna meg a hármas cikknél a válságra való reagálásra. Ez fontos lenne, hogy az elkövetkezendő években végre menő helyzetekre tudjunk reagálni Más eh, pontokkal kapcsolatban pedig a 25-ös módosítóban a bizottság azt javasolja, hogy legyen egy második hat hónapos eh, költségmentes kibővítés. Azt szeretnénk, hogy legyen ott egy további lehetőség, és ezt használnánk fel olyan esetekben, amikor valamiért fel kell függeszteni egy tevékenységet, mert a politikai fejlemények olyanok. És fontos lenne, hogy egy későbbi időpontban aztán ezt újra lehessen indítani, anélkül, hogy ez bármilyen többletköltséget jelentene. A 28-as módosítóban ahol, amit a bizottság javasol, hogy legyen lehetőség egy olyan, intéz, hogy intézkedéseket hozzunk konzultáció nélkül rendkívüli körülmények fennforgása esetén. Tehát akkor ez egy az a forgatókönyv, amiben ezt el tudjuk képzelni, az az, hogyha például egy magas szintű képviselő mondjuk egy kontaktcsoportban képviseli az uniót, akkor egy előre megállapodott álláspontokkal megy már el, és hogyha a végén valamilyen ajánlás születik, hogy támogatást kapjanak mondjuk nemzetközi közvetítésre, akkor a magasrangú képviselő vagy az elnök azonnal valamennyi összeget el tudjon kötelezni erre, anélkül, hogy újra kellene konzultációs eljárást lefolytani. Nagyon kicsi itten a kockázat, hogy bárki is ne értene egyet azzal, amit a javasol mondjuk a főképviselő. Erre, lenne, erre szolgálna ez a rendelkezés. Ott is gondunk van, ami a május 8-i meghallgatáson elhangzott, hogy eh, az ember okozta természeti katasztrófáknak a kezelése hogyan történjen itten. Léhet-e valamilyen korai újra eh, helyreállítási munkálatokat eh, eh, megvalósítani a humanitárius segély támogatás keretében, ami stabilitást hozna, vagy segítene elkerülni a stabilitás hiányt. Tehát ez nem csak, hogy politikai biztonság lenne, hanem maga a helyreállítás is eredményezhet nagyobb biztonságot az 52, 53 és 63-asban vannak olyan megfogalmazások, amiket feltétlenül át kellene gondolni. És miután a stabilitási eszközzel kapcsolatban azt mondja a szöveg, hogy ez egy végső megoldás, és csak akkor alkalmazható, hogyha a humanitárius segély és az egyéb földrajzi eszközök nem voltak megfelelők, nem elegendőek,

Elnézést kérek a bizottságtól és az előadótól. Az AFKO szakbizottság pont akkor vitatta a jelentésemet, mint amikor itt is zajlik a vita. Úgyhogy sajnos nem lehettem itt. Röviden fogok fogalmazni. Pozitívan ítélem meg Brandner asszony munkáját. A címet újra fogalmazták és konkrét módosítóink is megjelennek majd a szövegben az SND frakció részéről. Volt egy első eszmecsere a témában. Úgy gondolom, hogy a bizottság javaslatainak egy része nem veszi eléggé figyelembe a a külügyi szolgálat által jelentett újítást, illetve a Lisszaboni szerződés újdonságait, az Európai Unió különböző eszközeit következetesebb, koherensebb módon kell alkalmazni ezen értékek védelmében, e célok elérése érdekében koherens kell, hogy legyen a külügyi fellépés. Hadd idézek egy példát, azt a definíciót, ami az egyes cikk kettes bekezdés kis A pontjában szerepel. Ez biztos, hogy elavult, hiszen itt kapcsolatot alakítanak ki a stabilitási eszköz és a között, hogy mennyire lehet egy fejlesztési segélyezési politikát koherensé tenni. Az Európai Unió külső fellépésének széleskörű céljaiba természetesen nem csak a fejlesztési támogatás tartozik, ezért kellett a címet megváltoztatni. Figyelembe kellene tehát venni ezt az új politikai helyzetet, ami Lisszabon után előállt, illetve a külügyi szolgálat felállásával kialakult. Úgy gondolom, hogy gondosabban, pontosabban kellene ennek megjelennie a szövegben. Aztán ami az erőforrások elosztását illeti Egyetértek azzal, hogy a minimális küszöbb a hármas cikknél emeljük, hiszen valóban ennek a stabilitási eszköznek a speciális jellegéről van itt szó, mint kollégának igaza van, nem nélkülözhetetlen, hogy ezt a minimális megosztást itt szerepeltessük a 4-es, 5-ös cikknél, cikkek között. Ezt az előadónak is mondom, és a bizottság javaslata vonatkozásában is. Vannak egyéb apróságok is, de általánosságban pozitívan értékeljük Brantner asszony javaslatát. a mellékletek kezelésével kapcsolatban. Itt van egy jogi változás, ugye együttdöntés, döntés, delegált aktusok. Egyetértek azzal, amit Brock úr említett. Arról van szó, hogy a szerződés szelleme alapján kell eljárni a delegált aktusok esetében. A 3-as és 5-ös cikkekhez tartozó aktusok, delegált aktusok. Érem ad az volt. Dankeschön. Uh, I think uh, this is a... Úgy gondolom, ez egy olyan jelentés, amely egységet fog inkább teremteni közöttünk, semmint megoszt bennünket. Éppen ezért nagyon Nagyra értékelem Brandner kolléga által elvégzett munkát, hiszen a stabilitási eszköz egyike a létfontosságú eszközöknek az Európai Unión belül azért, hogy hatékony segítséget tudjon nyújtani válsághelyzetben. Szeretném azt a szükségességet is kihangsúlyozni, hogy még jobban bevonják az Európai Parlamentet ebbe a folyamatba, tájékoztassák, konzultáljanak vele, illetve vegyék figyelembe az Európai Parlament múltban és jövőben meghozott határozatait ezzel kapcsolatban. Ezen kívül fontosnak tartom a koherens együttműködést a külügyi, a külügyi szolgálattal, illetve a bizottsággal, és nagyon fontosnak tartom, hogy a különféle szolgálatok közötti együttműködés megvalósuljon, és a gyakorlat is azt mutatja, hogy szükségünk van arra, hogy ezt hivatalosan is kommunikáljuk azért, hogy jó eredményeket tudjunk elérni. Lenne néhány kérdésem az, e- az előadóhoz. Az 50 az 52, 53 és 62-es módosítása a, a közegészségügyre való utalást kivették, tudjuk azt, hogy válságos övezetekben a járványok kitörésének nemzetközi kihatásai is lehetnek, és éppen úgyért úgy gondolom, hogy a válság utáni időszakban a közegészségügy fenntartása egy nagyon fontos kérdés, vagy például a hamisított gyógyszerek terjesztésének megakadályozása. És a második melléklet egy d pontjában, amikor katasztrófa helyzetekre való utalást töröltük. Én úgy gondolom, hogy meg kell tartani ezt a megfogalmazást, tehát konfliktus utáni időszakokra, illetőleg katasztrófa utáni időszakok kezelése. Köszönöm szépen. Brantner asszonyi a szó nagyon rövid válaszra adom meg a szót. Ha megengedi, akkor szeretnék arra reagálni, amit a kollégák elmondtak. Szeretnék köszönetet mondani valamennyi kollégának a megjegyzésikért. Valóban nagyon hasznos és nagyon konstruktív együttműködés alakult itt ki. Na most a részletkérdésekre, amelyeket többen megválaszol, meg nem, hat, a 65-ről 70-re való növekedés még mindig kevesebb, hiszen a múltban 73 volt, tehát kevesebb, mint korábban volt a különféle kialakuló fejlődésekhez, hiszen, de azt tudom mondani, hogy ennek az eszköznek az a szépsége, hogy nagyon gyorsan tudunk delegálni, tehát 65-ről ről 70-re való növekedés megfelelő, és én ennek örülnék, hiszen itt a másik oldalról beszélünk arról, hogy emberek által okozott katasztrófák vagy természeti katasztrófák kezelése, tehát jó lenne, ha ezt valahogy kombinálni tudnánk. Na most, ami a hármas cikkeit illeti, ezen túlmenően továbbban foglalkozunk a válságokra való felkészülést, illetőleg meg, ezek megakadályozását. Én azt hiszem, hogy ez a legjobb módja a pénzünk elköltésének, hogyha egy eurót a legjobban tudjuk felhasználni, akkor ez akkor valósul meg, hogyha felkészülünk potenciális válságokra, ezeket elhárosítjuk, elhárítjuk, hiszen nem, nem jó az, hogyha takarékosság okok miatt nem tudunk felkészülni a, a válságokra. Én úgy gondolom, hogy készüljünk föl válságokra, és költsünk minél több pénzt a válságok elhárítására, és azt hiszem, hogy ez a legjobb útja és módja a pénzünk felhasználására. Hogyha nagyon sok pénzünk lenne, akkor nem kellene erről vitatkozni, de miután kevés pénzünk van, akkor én azt mondom, hogy ezt használjuk fel megelőzésre, mert utólag újra csak fel kell takarítanom a dolgokat, holott megelőzhettem volna. Az azok kialakulását. Azt hiszem, hogy ez egy stratégiai pozíció, nagyon szívesen megmutatom ezt önöket, de azt hiszem, hogyha egy euró elköltése megelőzésre sokkal kisebb beruházást jelent, mint hogyha utólag a következményeket kell finanszíroznunk. Nézzük Afganisztánt vagy Irakot. Ezek rendkívül nehéz és költséges ügyek, és azt hiszem, hogy a költségvetés szempontjából a akkor járunk el jól. Ami a hosszú távú fenyegetettségeket illeti, nyilvánvalóan valahol meg kell húzni a határvonalat, és meg kell próbálnunk a károkat valamilyen módon minimálozni, hisz nagyon sok hosszú távú fenyegetés van, amelyek mind-mind megérdemlik, hogy foglalkozzanak velünk, velük, és ezeket más eszközökbe lehetne bevonni, de természetesen szívesen harcolok mindenkivel együtt a pénzeszközök megnömelésén. Sajnálom, hogy Préda úr már elment, nem szeretném azt, hogyha itt a DCI eszközt megdupláznánk. Azt hiszem, hogy korlátozottak az erőforrások, és azt hiszem, hogy használjuk olyan célokra, amelyekre más eszközök nem tudnak, vagy nem képesek, ami pedig az újjáépítést illeti. Én elolvastam ezt a cikket, és ugyebár azt olvashattuk, hogy a kulcsfontosságú infrastruktúra rehabilitáció és újraépításáról van szó, annak érdekében, hogy a gazdasági tevékenységeket be lehessen indítani, illetőleg a fenntartható szociális rendszerek működését tudjuk beindítani. Ez nem a mi megfelel, ez nem a mi feladatunk, de ha van sürgősség ezen eszközök felhasználására, akkor nincs ezzel nekem természetesen problémám. A DCI-on belül is van bizonyos rugalmasság, ami, ami pedig a, lak, a lakhatás megerősítését illeti, vagy kialakítását illeti, és sajnálom, hogy, de nem tartozik ezen eszköz hatája alá. Éppen ezért sajnálom, hogy nem értek egyet azzal, amit Bréda úr mondott, és ez meghaladja a stabilitási eszköz alkalmazását. További kérdés a bővítés második eset, második alkalommal a DCI és az IDF nem működik, ugye ez elhangzott, és most kibővítjük ugye a stabilitási eszközt, szükségünk van egy olyan módszerre, ami valóban működőképes. Én azt gondolom, hogy nem ez a megfelelő módszer, működőképes projektekre van szükség, és nem pedig a bővítésre azért, hogy itt a végén még kevesebb pénz álljon rendelkezésre a válságok elhárítására vagy megelőzésére és a többi eszköz ebből a szempontból hosszú távú eszköz. Úgy gondolom, hogy ez a stratégia, tudom, hogy ez nem működött a múltban, de a válasz nem lehet, hogy egyre kevesebb pénz áll rendelkezésre válságok megelőzésére, mert nem így kell, hogy működjön ez a gépezet. Nagyon örülök már előre is a további módosításokra. Beszéltünk itt a közegészségügyről, a hamisított gyógyszerekről. Eh, ahogy mondtam, nincsen semmi problémám a, nem, a természeti katasztrófák elhárításával eh, kapcsolatban, de ezt mindenképpen jól meg kell határozni hogy használjuk erre a stabilitási eszközt, de legyen egy megfelelő fókuszunk, mert ott van az ECO rendelkezésre áll. Természetesen, hogyha ebből válságok származtathatóak, akkor persze használjuk fel. Ebből a szempontból a DCI és az IDF rugalmasan felhasználható eszközök állnak rendelkezésre. E, itt egy rugalmas eszközről van szó, és úgy kell felhasználnunk a pénzeket, hogy azokat ne Eh, a rossz célokra használjuk. Köszönöm szépen. Brandner asszony, én is egyetértek azzal, hogy a valódi célokra koncentráljuk a pénzeket, és ne csak mindenki kedvére akarjunk tenni és hát reméljük, hogy az ebéd eh, nem szenved katasztrófát a munkánk eh, következtében és ugyebár a módosítók benyújtásával megint június 14-e, és mindenkinek kellemes ebédszünetet kívánok. Köszönöm szépen.